Good afternoon. You're welcome to the... Szép napot kívánok mindenkit, üdvözlök a mai délutáni ülésen, a LIBE szakbizottsági ülés utolsó szakaszán. A 15-ös napi rendi ponttal kellene kezdenünk, de van egy elnöki bejelentésem előtte a koordinátoroknak, illetve a LIBE szakbizottság tagjainak. Ez pedig az új libe tanulmányokra vonatkozó javaslatot érinti. A témákat elfogadták a politikai frakciók. Első az Európai Uniós állampolgárokkal kapcsolatos információ, a 2004-es tanulmány frissítése, második, a Eurojust jövőjének tanulmányozása, harmadik, a tanács október 24-i, 2008. október 24-i anyagának felülvizsgálata a szervezett bűnözésről, és mit lehet tenni az ez elleni fellépés megerősítése érdekében. Negyedik, új európai és Európai Uniós jogszabályok szükségessége az elkobzás témájában, szociális kérdésekben. Ötödik, nemzetközi szervezet bűnözés. A hatodik téma, ázsiai ö, szervezett bűnözés, aztán ö, alapjogi karta és ö, ennek hatása az Európai Uniós ügynökségekre, ISL, Frontex, Europol. Bizonyos frakciók azt kérték, hogy az egyik tanulmány fókuszpontját gondoljuk újra, és esetleg új javaslatokkal rukkoljunk elő. Ezekkel fogunk foglalkozni, és a koordinátorokhoz visszatérünk majd egy új javaslattal, amint erre lehetőség nyílik. Nos, ennyit a bejelentésekről, most pedig nézzük a 15-ös napi rendi pontot. 14-es, javítja magát az elnök. Ez pedig a Schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozása. Egy dosszié áll előttünk, Carlos Coelho a jelentéstevő, régóta foglalkozik már ezzel a témával. A jelenlegi fázisban a második eszmecserére kerül sor külső szakértők jelenlétében. Üdvözöljük Szusztr urat és Debáre urat, üdvözöljük Önöket a Libel szakbizottságban, és ahogyan mondtam, a Coelho úr kezdeményezésére meghívtuk a szakértő, szakértőket, mártin Szusztrurat, a Sevel munkacsoportból, Csehországból, illetve Patrick de Belre urat, ő francia munkacsoport, Sevel munkacsoport képviselője. Először megadom a szót a jelentéstevőnek, és aztán pedig meghallgatjuk a szakértőket. Ezután a bizottság és a tanács kapja meg a szót, és ezután pedig eszmecserére kerül sor a bizottság tagjaival. Coelho, öné a szó. Gostaria de começar por eh, agradecer a todos aqueles que aceitaram. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm azt is, hogy elfogadták. Köszönöm azoknak, akik elfogadták meghívásunkat, hogy részt vegyenek ezen az ülésen. A Schengeni vívmányok ö, értékeléséről van szó, a jelenleg hatályos rendszer javításáról, hogy az egyszerűbb, hatékonyabb legyen. Tehát azt javaslom, hogy azonnal adjuk meg a szót a meghívottaknak, a bizottság szakértőinek. akik a legfontosabb pontokat kívánják majd tárgyalni, ha ez lehetséges. Kérem, hogy három kérdést válaszoljanak meg, amelyek leginkább nyugtalanítanak minket jelenleg elsősorban a normákkal kapcsolatban. Van egy bizottsági javaslat egy értékelési mechanizmusra vonatkozóan, az előzetes értékelésre vonatkozóan. A, az a Schengeni vívmányokat már alkalmazó országokra vonatkozóan. Az első kérdésem az, hogy egy egységes alkalmazásra lenne inkább szükség, hogy ne legyen különbség a tagjelölt országok, illetve azon országok között, amelyek már részei a Schengeni rendszernek. A második kérdés a következményekre vonatkozik. A tagjelölt országok ismerik az értékelés következményeit, és amelyek már, azok az országok, amelyek már a Schengeni rendszer tagjai, ott nincs következménye a negatív értékelésnek. A második kérdésem tehát ebből adódik. Tehát mindenképpen olyan ö, normákra van szükség, amelyek a már tag országokra vonatkoznak, hogyha súlyos hiányosságokat tárna fel az értékelés, mely hiányosságok a teljes engeni rendszer, engeni térség biztonságát veszélybe sodorhatják. Majd pedig a következő kérdés bizonyos Libe szakbizottságbeli tagok vetették fel azt a javaslatot, hogy más kritériumokat is vegyünk szemításba a Schengeni vimányok értékelésekor. Országainkban vannak olyan kritériumok, amelyek lehetővé teszik a más országok bizalmának létrejöttét a Schengeni rendszer biztonságával kapcsolatban. A kérdés az, hogy melyek tehát ezek a kritériumokat, amelyeket számításba kell venni a Schengeni vívmányok értékelésekor. Még egyszer köszönöm, és javaslom, hogy hallgassuk meg szakértőinket. Köszönöm szépen, Kajó úr! Most akkor tehát meghallgatjuk a szakértőket. Először Martin Schuster urat, utána azt kérem tőle, hogy röviden szóljon hozzá, és azután meghallgatjuk a kollégák véleményét. És Schuster úr, öné a szó. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek! Először is hadd köszönjem meg a Libe szabizottság elnökének és a jelentés készítőnek azt, hogy elmondhatom a véleményemet a bizottság új javaslatáról, és szeretném elmondani, hogy itt főként a cseh köztársaság kép, véleményét fogom képviselni. Szeretném elmondani azt, hogy a cseh köztársaság üdvözlés általában támogatja a bizottság javaslatát, és mielőtt még rátérnék a három kérdésre, amelyet ön feltett nekem, azelőtt szeretném felvázolni az új javaslat előnyeit, illetve hátrányait. A jelenlegi rendszer a következőképpen írható le. Itt az értékeléséről van szó az intézkedésnek, a tagállamok bizonyos hiányosságokat tártak fel, és a jelentés megpróbál ezekre ajánlásokat adni. A tagállamoknak is javítani kell a helyzeten. Ez kifoghatni a többi Schengeni államra, és hogyha az egyik Schengeni állam nem felel meg a Schengeni követelményeknek, akkor az kifoghatna a többi Schengeni államra is. Ahogy a tapasztalat mutatja, más tagállamok így bevezethetnek újabb intézkedéseket, például a külsőtárokon megerősített ellenőrzést a Schengeni együttműködés kerülhet így veszélybe, és ez gyengíti a jogi szabályokat. Nincsenek a Schengen Egyezmény értelmében um, határellenőrzések, és um, úgy vélem, hogy um, sem a szabad mozgás, sem pedig a biztonság nem megkérdőjelezhető, hiszen ez a leginkább értékelt európai érték, és ezt nem lehet veszélybe sodorni. Az új bizottság javaslat ezeket az aspektusokat megfelelően tárgyalja, a nyomonkövetés területén azonban továbbra is lehetne menni. A belügyminiszterek legutóbbi ülése is ezt mutatta meg. A vita szerint arra is sor kerülhetne, hogyha súlyos hiányosságokat tárnának fel, akkor fel lehetne függeszteni a Schengeni tagságát egy adott államnak. Erre majd később visszatérek. Üdvözöljük a belső határok újból érték, ellenőrzésének újból értékelését. A európai állampolgárok szabadon mozoghatnak az államok között, és ennek garantálása a további bajokban is nagyon fontos lesz. Szeretnénk biztosítani a tagállami szakértők részvételét a bizottsági szakértők mellett, anélkül, hogy túl sok részletbe bocsátkoznak, hadd mondják még néhány pozitív változásról is egy-két dolgot, például arról, hogy szisztematikusan fogják alkalmazni a kockázati uh, elemzéseket, amit a Frontex fog nyújtani, ezen kívül rendszeresen fognak az Európai Parlamentnek információt szolgáltatni, és a különböző Schengeni együttműködés más eleméről is tájékoztatni fognak. Az is fontos, hogy vannak más kérések is, amelyek megjelentek a tagállamok részéről. Például annak irányába, hogy fenntartsuk a legjobb gyakorlatok cseréjét a Schengeni, akik kapcsán a gyakorlati végrehajtása az új mechanizmusnak nem kezdődött meg 2014 előtt, amikor a jelenlegi program le fog járni. A jelenlegi öt éves program 2013-ig tart, és az új szabályok már egyformán fognak vonatkozni minden tagállamra, és az új öt éves terv is ennek alapján fog elindulni. Még van három aspektus, amely igencsak érdekes lehet, és a jelentéskészítő is megemlítette ezeket. elsőként különböző mechanizmusok vannak érvényben a tagállamok, az régi és az új tagállamok számára. A tagállamok dönthetik el, hogy a tagjelölt teljesítette a feltételeket ahhoz, hogy csatlakozzon a Schengeni övezethez, és ezeknek az országoknak teljes mértékben el kell fogadniuk a Schengeni akit, és ezt az akit nem lehet megváltoztatni a folyamat során. Csak így lehet biztosítani az egyenlő bánásmód elvét, annak érdekében, hogy garantálni lehessen ugyanazokat a kritériumokat, a jelenlegi értékülő értékelési eszköz, a Schengeni katalógus, a Schengeni aki és a legjobb gyakorlatok szolgálnak erre. Hasonló gyakorlatok már más területen is jól működtek a Schengeni kérdésekben, például a vízum, van egy vízumbizottság is. Másod sorban szeretnék beszélni a lehetséges szankciókról. Itt vannak hiányosságok, sokkal hatékonyabb programokra van szükség, hogy, értek, hogy, hogy valóban ki lehessen javítani a hiányosságokat. Ehhez létre kell hozni új szabályokat, amelyek értelmében akár fel lehetne a Schengeni tagságot, és nem pénzügyi szankciókat lehetne foganatosítani. Hogy gyakorlati szinten ezt végre lehessen hajtani, ehhez kölcsönös bizalomra van szükség, és minden tagállamnak úgy kell éreznie, hogy, hogy teljesíti a kötelezettségeit. Sajnálatos módon a szankciók jelenleg csak arra terjednek ki, hogy áttekintést végezzenek, azonban ez nem volt elegendő szankció. Új értékelési kritériumokra is szükség van. Itt egy dolgot kell látnunk, hogy a mechanizmusról beszélünk, a Schengeni aki értékeléséről, és ezért az értékelésnek főként olyan intézkedésre kell fókuszálni, amelyek benne vannak a Schengeni akiban. Természetesen az értékelés hatájának jövőbeli kiterjesztése persze nincsen korlátozva, főként, hogyha az csak a Schengeni, akire korlátozódik. Például a szervezetbűnözés elleni harc, a, a korrupció elleni harc esetében, hogyha ezt beveszik a Schengeni akiba, akkor erre is ki lehet terjeszteni, de azelőtt nem. Végezetül pedig szeretnék rámutatni arra, hogy nagyon érdekesnek tartottuk ezt a vitát, és a javaslatnak a javaslatai a jogi alappal kapcsolatban, Egyesült Királyság Írország részvétele, ezeket a kérdéseket arra is meg kell vizsgálnia majd a munkacsoportnak. Tehát meglátjuk, hogy ezekkel mi történik, meglátjuk, hogy mi lesz már a következő eszmecserékkel, illetve a mai eszmecserén mit fogunk hallani. Köszönöm szépen Szusztra úrnak, most pedig meghallgatjuk Patrick de Berg urat. Tessék, a szó. Merci, monsieur le président, et moi Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöttel tartozom azért, hogy egy francia szakértő is elmondhatja általa képviselt ország véleményét. Természetesen én is szeretnék választ adni a rövid, röviden a kérdésekre, tükrözvén a francia álláspontot. Öt alapvető gondolatról van szó, illetve előzetes megjegyzésként elmondanám, hogy természetesen szívesen látjuk a bizottság által javasolt új mechanizmust, de úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi fázisban ennek ambiciózusabbnak kellene lennie, és így valós hozzáadott értéket képviselhetne a Schengeni értékelésben. Az első dolog, amit látni szeretnénk ebben az új mechanizmusban, ez az, hogy a bizottság szerepét meg kellene erősíteni. Természetesen figyelembe véve a jelenlegi Schengeni értékelési eredményeket, tapasztalatokat, úgy gondoljuk, hogy a bizottság abban, az, abban a helyzetben lesz, hogy pozíciából kiad, kifolyólag több hozzáadott értéket hozhat ebbe a folyamatba, ajánlásokat tehet, értékelést készíthet, és talán jobban rálátása lesz a jelenlegi, rálátása van a jelenlegi folyamatokra ahhoz, hogy javaslatokat, javaslatokat állítson össze, és megerősíthesse ennek az értékelésnek az objektivitását. Tehát ez az első tengely, amelyet mindenképpen meg szeretnénk erősíteni az új mechanizmussal. A második kívánalom az az, hogy a közösségi ügynökségeknek fontosabb szerepet tulajdonítsunk, ez pedig azt jelenti, hogy a mechanizmusban, az értékelési mechanizmusban két szakasz lenne, két szakasz van, ez egyik maga az értékelés előkészítése, és ez egyrészt ugye a Frontexet érinti, de ugyanígy az Europolt és az Eurojustot, és nekik is nagyon, nagyon fontos szerepük van az értékelés támogatásában. Tehát természetesen a Frontex fontos, de az Európol is, itt például a kockázatok elemzését végezhetné el, például a Frontex esetében a bevándorlás, illetve a szervezett bűnözés esetében az Európolt érinteni ezt, ezen kívül a helyi látogatásokat elvégezhetnék, és így további megfigyeléseket tehetnének, amelyekkel ki lehet egészíteni az értékelést. A harmadik elem, a harmadik tengely, és itt szeretnék választ adni az elhangzott kérdésekre. Ez pedig az értékelési mechanizmusra vonatkozik, amikor a viszonylag súlyos hiányosságokra fény derül, a Schengeni kritériumok hiányosságaira. Itt ugye vannak valós szankciók ennek következtében, kivéve, hogy a bizottság mindig van még további játéktere, de a jelenlegi mechanizmus mindenképpen lehetővé teszi az újabb értékelés készítését, tehát az, az újabb vizsgálatot, és ennek nem elrettentő ereje lenne, hiszen következmények, következmények és javaslatok születnek egy-egy értékelés során, és meg kell nézni, hogy ezeket mennyiben teljesítik. Ez azt jelenti, hogy azon a véleményen vagyunk, hogy egy olyan szankciórendszert kellene létrehozni, amely az értékelést megerősíti, és emellett progresszívvá teszi, illetve progresszív szankciórendszert kellene kialakítani, attól függően, hogy az értékelők milyen hiányosságokra mutattak rá. A francia hatóság különböző szankciótípusokat típusokat vesz fontolóra. Ugye a kollégám is utalt bizonyos esetekre, végső esetben ki lehet zárni egy tagországot a Schengeni zónából például, de jelenleg eddig még nem hoztunk döntést arra vonatkozóan, hogy milyen szankciót, szankciókat szeretnénk javasolni az új értékelési mechanizmus keretében. Természetesen hozzá kívánunk járulni a megállapodáshoz, a megoldáshoz, de minden esetre úgy gondoljuk, hogy a szankciórendszer az kívánatos lenne. Ez nem csak a szankcionálást szolgálná, hanem preventív jellegű is lenne. A következő megjegyzés Franciaország részéről az az, hogy az új mechanizmusban van egy értékelési rendszer, amely szerint a tagállamok alkalmazzák a Schengeni akit, tehát ez elsősorban ezeket az országokat érinti, és nem érinti azokat az országokat, akik csatlakozni kívánnak a Schengeni zónához. Tehát azon országok közé tartozunk, akik úgy gondolják, hogy nem kell különbséget tenni, nem kell két kategóriát létrehozni, hiszen ennek nem látjuk az értelmét, nem látjuk a hasznosságát. Ahogy előző hozzászólós elmondta, Fontos, hogy egységes rendszer alakuljon ki, és a Schengeni szabályokat mindenki tiszteletben tartsa. Ezért akik még nem akik nem alkalmazzák még a Schengeni rendszert, azokat ugyanúgy kell értékelni, mint azokat, akik alkalmazzák, hiszen egy idő után ők is Schengeni országá válnak, és így részét képezik majd a Schengeni zónának, és fontos, hogy megerősítsük a kölcsönös bizalmat. Következő gondolat. és erről is hallottunk már egy pár szót. Ez pedig az, hogy az új mechanizmus alkalmazásába be kell vonni minden olyan aspektust, amely a bizalmat kölcsönösen megerősíti a Schengeni országok között a szabad mozgást előmozdítván, elősegítvén. Ami a bizalmat, a kölcsönös bizalmat illeti, úgy gondoljuk, ezt mindenképpen meg kell védeni, hiszen ez adja az alapját az emberek szabad mozgásának, ezért azt szeretnénk, hogy a értékelési mechanizmusban ennek erre nagyobb hangsúlyt fektetnénk, például az adatok védelme, a külső határok védelme, a, a rendőri együttműködés, ugye ez az, ami már létezik, ezt szeretnénk kiegészíteni a megbízhatóság értékeléssel, a szervezet bűnözés elleni harccal kapcsolatos folyamatokat szeretnénk így értékelni, illetve a korrupció elleni harcot. Ez pedig azt jelenti, hogy az összes kritériumot megkívánjuk vizsgálni, amely segít abban, hogy a Schengeni zónában megőrizzük a kölcsönös bizalmat a Schengeni tagországok között. Ez létfontosságú ahhoz, hogy megfelelően működjön az együttműködés. Nos, tisztelt elnök úr, nagyon röviden, ennyit, de természetesen állok rendelkezésükre a tisztelt képviselő uraknak és hölgyeknek a további kérdéseket illetően. Ezek voltak a legfontosabb gondolataink, a gondolkodásunknak legfontosabb tengelyei Franciaország részéről. Ezek a legfontosabb irányvonalak, amelyeket látni szeretnénk az új mechanizmusban, azt szeretnénk, hogy ez ambiciózus legyen, hiszen az a feladata ennek az új értékelési mechanizmusnak, hogy megerősítse a Schengeni zónában a személyek szabad mozgását, illetve a szabad mozgást általában. Köszönöm szépen a figyelmüket. Mi köszönjük, Deber úr, most pedig akkor a bizottságot és a tanácsot kérdezem, hogy hozzászólnak -e ehhez. A tanács részéről Andics tímelt kérdezem a tanács részéről, hogy hozzászólnak-e, nem? Az elnökség nem kíván, az elnökség nem kíván hozzászólni? Vagy igen? Lehet, hogy rosszul ejtettem ki a nevét, tessék Kérem, mutatkozzon be. És én röviden beszámolnék a tanácsban a Saval munkacsoport keretében folyó munkáról. Egy gyors áttekintést terveztem evel kapcsolatban csak, hiszen teljesen az elején járunk a tárgyalásoknak. Mint azt gondolom, hogy sokan tudják, a bizottsága javaslatot a belga elnökség végén terjesztette be, tehát még csak egy pár tárgyaláson vagyunk túl, ez elég volt arra, hogy egyszer végigmenjünk a tervezetem. Első látásra úgy tűnik, hogy a tagállamok támogatni tudják az értékelő mechanizmus javítására vonatkozó javaslatokat. Ezek közül kiemelnék párat. A tagállamok pillanatnyilag úgy látják, hogy a jelenlegi rendszer tapasztalatait nem kellene kidobni, fel kellene használni az új javaslatban is. Tehát például sokan támogatták, hogy biztosítani kellene a tagállamoknak továbbra is, hogy beleszólásuk legyen, hogy milyen államokba küldenek például szakértőket. Vagy például, ha akarnak egy tagállamba szakértőt küldeni, az biztosan megtörténhessen. A hatékonyság növelés irányába hatna a Frontex bevonása az értékelési eljárásba. Ezt a tagállamok többsége támogat. A Frontex a kockázatelemzésben működne együtt, és így az értékelés, az éves értékelési program kialakításában. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a javaslat kapcsán a tagállamok úgy gondolják, hogy eh, a tagállami és a bizottsági cselekvések egyensúlyát jobban kellene biztosítani. A javaslat egyik újítása a személyek szabad mozgásának ellenőrzése a belső határokon. Itt a munkacsoport meglehetősen megosztott. Egyik részük úgy gondolja, hogy eh, nem szükséges ezt a fajta ellenőrzést bevezetni. Még egy másik részük elképzelhetőnek tartja, amennyiben az ellenőrzésekben nem csak a bizottsági szakértők, hanem a tagállami szakértők is részt vehetnek. Kiemelném még a komitológiai eljárást, amit a bizottság javasol a tagállami szakértőknek a bevonására, itt a tagállamoknak a véleménye egyelőre óvatos. A bizottság a következő ülésre ígérte az új komitológiai rendeletnek a bemutatását, és úgy tűnik, hogy ez alapján fogják a tagállamok kialakítani az álláspontjukat. Egyelőre ennyit szeretnék mondani. Remélem, hogy a közeljövőben, ahogy a tanácsban, a munkacsoportban a tárgyalás előre halad, további információkkal tudok szolgálni. Köszönöm a szót. Thank you. Now, from the Commission. Köszönöm szépen. Monika Massel megkövetkezik az Európai Bizottság részéről. Thank you very much, Chairman, and thanks for... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezt a kezdeményezést a jelentéskészítő részéről jó, hogyha van egyfajta technikai jellegű minőségvita erről a javaslatról, és három pontra szeretnék kitérni, amit a jelentés készítő is említett. Először is különböző standardok vannak, amelyeket létrehozunk. A bizottság egy új értékelési mechanizmust hozott létre a belső határok feladása után, Dobár úrnak és Szusztra úrnak másfajta véleménye volt a kapcsolatban, hogy meg kell szüntetni az első részt, vagy inkább be kell illeszteni. Az Európai Bizottság más következményeket lát minden esetre, mert hogyha egy tagállam még nincs Schengenben, és az értékelésnek nem volt pozitív eredménye, akkor a következmény egyértelmű, a határelenzést nem szüntetik meg és így már rátérhetek a második pontra is, amely javaslat lényegét illeti. Mindannyian egyetértünk abban, hogy meg kell erősíteni a nyomonkövetést. Hatékony eszközökre van szükség ahhoz, hogy a hiányosságokat orvosoljuk, akkor ajánlásokra van szükség akkor, hogyha hiányosságokat tárnak fel, és erre reagálni kell. Az Európai Bizottság már bevezetett egyfajta folyamatot, amely rámutatnak a hiányosságokra, tehát hogy mindenkit informálnak ezzel kapcsolatban, és vannak ösztönzések erre mutatólag. Ezen kívül szeretnénk megvizsgálni más lehetséges eszközöket is, és hogyha az Európai Parlament úgy gondolja, hogy szankciókat vezetetnénk be, vagy jobb nyomonkövetésre van szükség, akkor mindenképpen megvizsgáljuk ezt a szankciós lehetőséget, és továbbra is ö, folytatjuk a vitát majd a konkrét példákról ebbe az irányba. Ami pedig a harmadik pontot illeti, vagyis az értékelés kiterjesztését más területekre, mint például, hogy értékeljük a közös bizalmat, azt illetően, hogy a tagállamok hatékonyan küzdik le a korrupciót, vagy hogy vannak-e intézkedések a szervezet bűnözés ellen. Ezzel kapcsolatban vissza kell térni a Schengen Akihez, a, az alapítók, illetve a Schengeni Aki integrálása után az Európai Unió Akijába. A tanács továbbítta a Schengen Akit. A Schengen Aki azok az intézkedések, amelyeket a tanács fontosnak tart ahhoz, hogy fel lehessen számolni a belső határ ellenőrzést, vagy fel lehessen azt tartani. Tehát a tanács mindig pontosan megmutatja azt, hogy milyen intézkedésre van itt szükség, hogyha úgy gondolja a tanács, hogy egy olyan fejleményről van szó, ami a Schengen akihoz tartozik, akkor akkor ezt bele kell venni a Schengeni aki értékelésébe. És ha szeretnének tovább lépni, akkor az adott akit Schengeni akiként kell azonosítani. Ezt szerettem volna elmondani ezzel a három ponttal kapcsolatban, amit felvetettek, és várom a további vitát. Köszönöm szépen. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát. Itt a lista. First goes to Mr. Ensio. Enszi úr lesz az első. Domnule președinte, mulțumim uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani jó magam is a szakértőknek és Carlos Coelho-nak, aki, mint ahogy azt megszoktuk, ezen terület szakértője, és uh, én árnyékjelentéstevő vagyok ezen jelentésben. Támogatom, amit elmondott, megkaptam a kérdésekre a választ, melyeket Koejó úr tett fel a szakértőknek. Egy pontosítás. El kell kerülnünk ezt a két értékelési rendszert a tagjelölt országok esetében, ami a javaslatot illeti a Frontex bevonására szintén jó, Franciaország képviselője azt mondja, hogy ezen új értékelési rendszer bevezetése a korrupció, illetve a szervezett bűnözés esetében megtörténik. Mit, tudok, mit is mondhatok erről? Nos, ezek az intézkedések akár jók is lehetnek, de jól meg kell ezeket határozni, és jól meg kell érteni, hogy mit is fednek majd le ezek az intézkedések, mert ez egy olyan terület, amely mindig politikai célokra kihasználható, mint ahogy a bizottság képviselője elmondta, ezeket a kritériumokat a Schengeni vívmányok között fel kell tüntetni, és ez a technikai forma. Nem tudom, hogy hogyan járjunk majd el e tekintetben. Hány kötet lesz, vagy hány például illegális átlépő lesz, mint kritérium. Tehát ez egy olyan ö, dolog, aminek van egy technikai komponens és egy politikai komponens. Nem tudom, hogy hogyan lehet az értékelési mechanizmus szabályt módosítani azon országok tekintetében, amelyek már az értékelési ö, folyamaton túl vannak. A jogalkotási szempontból valamint a folyamatról általánosságban szólva, ami a szankciók bevezetését illeti, nos, ezeknek progresszív jellegűeknek kell lenniük, és tükrözniük kell a tények, a megállapított tények súlyosságát, és talán a szankciók előtt egy segítségnyújtási rendszerre is gondolnunk kellene azon tagállamok vonatkozásában, amelyek nem tettek eleget kötelezettségeiknek, amelyek nem tartották tiszteletben a Schengeni kritériumokat. Talán nem az ő hibájukból, lehet, hogy a körülmények szerencsétlen összejátszása miatt, vagy például nagyon jelentős bevándorló áramlatokkal kellett szembenézniük. És egy utolsó kérdés, amelyet szeretnék a figyelmük elé tárni, az Európai Parlamentet nem lehet egyszerűen nézőként kezelni már a jövőben, amikor a Schengeni kritériumok végrehajtásáról van szó, mivel a Lisszaboni szerződés teljes értékű hatásköröket biztosít számunkra a belügyek területén, éppen ezért azt hiszem, hogy a parlamentet tájékoztatni kell az értékelések és letogatások eredményeiről, valamint azon korrektív intézkedésekről, amelyeket javasoltak mert el kell kerülnünk az olyan helyzeteket, mint amelyek nemrégiben felléptek, amikor Románia és Bulgária a Schengeni övezethez való csatlakozásáról szóló jelentésről beszéltünk. Köszönöm. Ilcsev úr következik. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя господин Коелю и Köszönöm szépen, én is szeretnék jó úrnak gratulálni, és engedjék meg, hogy megosszam önökkel azt, hogy a mai ülésünk, ahhoz a nagyon jó javaslathoz kapcsolódik, amit Kajó úr készített, és egy újfajta konstrukcióra van szó. Remélem, hogy a mai ülésünk hozzájárul ahhoz, hogy ezáltal jobban láthatjuk majd a problémáinkat, és jobban meg tudjuk azokat oldani a jövőben. Az, amit Koyó úr, illetve a szakértők elmondtak, azonnak az a lényege, hogy sikerüljön leküzdeni a félreértéseket Románia és Bulgária jövőbeli csatlakozását, illetve a Schengeni vezethez. Ezeknek az erőfeszítéseknek az a lényege, hogy bebizonyítsuk, hogy ez a két ország nem jelent fenyegetést az Európai Unióra akkor, hogyha csatlakoznak a Schengeni egyezményhez. Hogyha megnézzük az értékelési mechanizmust, akkor én azt szeretném, hogyha ez a mechanizmus valóban jobb lenne. Koajó úr is ezt mondta, egy előrehaladott mechanizmusra van szükség. Nem szabad, hogy az emberek azt gondolják, hogy mi túlságosan komplikáltá akarjuk tenni a mechanizmust. Nem egy olyan mechanizmust szeretnénk, amely csak szankciókra épít. Ezt a mechanizmust jobbá szeretnénk tenni, sokkal inkább tökéletesíteni szeretném, nem pedig kegyetlenné szeretném tenni ezt a mechanizmust. Gondolni kell egy új dologra is. Megelmítette az egyik szakértő, hogy mennyire fontos a szankció, és volt egy felszólaló, aki egy szankciórendszerről beszélt. Úgy gondolom, hogy számos állampolgár és politikus is Romániában, illetve Bulgáriában azt szeretné, hogyha egy olyan szankciórendszer, hogyha szankciórendszer jönne létre, nem pedig lehetséges szankciók lennének, hogyha ha, van, ha csak lehetséges szankciók vannak, akkor nem tudjuk az mikor fog életbe lépni, vagy milyenek lesznek azok, de ha van egy szankciórendszer, már előzetesen, akkor egyértelműek a dolgok, és sokkal inkább bizalmat élvez ez. Egy másik elképzelés, a külső határokat nyomon kell követni, nem csak komputerek által, hanem plusz elemzések által is. Bulgáriában és Romániában senki sem fog ellenállni ennek az elképzelésnek. Mi magunk is előnyét élvezzük majd a jó nyomon követésének, a hatá- ami a határénkon történik, akkor, hogyha a határaink az Európai Unió külső határai lesznek. És most jön a legezékenyebb kérdés. Hogyan lehet a különböző kritériumokat kombinálni? Nagyon pontosnak kell itt lennünk. Van egy elképzelés, amelyet ez idáig még nem említettek meg specifikusan. Lehet, hogy más kollégák majd utalnak még erre, de mire is gondolok? A, me- a monitorozási mechanizmus kapcsolatos együttműködés a szervezetbűnözés ellen, a korrupció ellen, ez át kell, hogy teljedjen az új mechanizmusra is, amely majd érvényes lesz a Schengeni övezetre. Legyünk őszinték, ezt meg lehet tenni, de egy eléggé homályos kísérlet lesz ez, hogyha az országokat a korrupció alapján kategorizáljuk, illetve az igazságszolgáltatás hatékonyság alapján kategorizáljuk, akkor ez mindig kételyekhez kötődik, illetve ellentmondásokhoz. Lehet, hogy nem igazán ismerem a helyzetet, de nem tudom, hogy az európai intézmények közül volt-e olyan, amely már kategorizálta volna a tagállamokat a korrupció vagy az igazságszolgáltatás hatékonysága miatt. Úgy gondolom, hogy a korrupció a régi demokráciákat, a régi tagállamok, és az is lehet, hogy az új tagállamokban egyáltalán nincs korrupció, vagy fordítva. Tehát eh, ez a fajta monitorozás eh, a korrupció leküzdésére, illetve az igazságszolgáltatási eh, rendszer hatékonyságának nevelésére, ez egyszer megvalósulhat majd, de hát ez még odébb van. Mert a társadalmaink már most is azt szeretnék, hogyha ez a mechanizmus véget ér, nem szeretnénk ezt a régi mechanizmus folytatni, és nem szeretnénk, hogyha ezek tovább folytatódnának az új, átszervezett értékelési mechanizmusban. Én mindenképpen optimista vagyok abban a tekintetben, hogy sikerül majd ma délután elvégezni a feladatainkat. Azok az országok, amelyekről beszélünk. Románia és Bulgária. Ezek az országok már nagyon nagy előkészületeket tettek az elmúlt hetekben, hónapokban. Számos látogatás is volt eh, a bolgár-török határon, Bulgária tengerpartjánál, és eh, nagy erőlépést is sikerült tenni. tehát arról van szó, hogy kis hadseregek vannak, amelyek jól felkészültek, de igazán soha nem vettek részt még a csatában. Tehát meg természetesen, hogyha eljön az a pillanat, amikor majd mi Schengen vezetben leszünk, akkor lehet még javítani a dolgokat. Ami a szankciókat illeti, hadd fejezem be azzal, hogy általánosan elfogadható szankciórendszert hozzunk létre, ne pedig homályos szankciókat. Mr. Marinescu. Marinescu úr a szó. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm, elnök úr. Szintén köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek beszámolóikért, de egyetlen kérdésem van, és aztán néhány megjegyzést szeretnék tenni. Ima kérdésem. A szakértők csak arra hivatkoztak-e szükebb értelemben, amiről ma itt eszmét cserélünk, vagy sem? Mert azt hiszem, hogy ma egy szabályzatról beszélünk annak érdekében, hogy egy értékelési mechanizmust megvalósítsunk, annak érdekében, hogy ellenőrizzük, hogy a Schengeni vívmányokat jól ö, alkalmazzák-e, avagy sem. És ö, meg vagyok győződve arról, hogy ezt közös alapon kell végrehajtanunk, és néhány dolog, amelyeket a szak, amit a szakértők felvetettek, például francia meghívott szakértünk, nos véleményem szerint ezek nem kapcsolódnak a mai ülés témájához. Ez világosan fel van tüntetve a napirendünkben. Itt a Schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozásáról van szó, és ennek a ö, szabályozásnak a célja az, hogy létrehozzunk egy értékelési mechanizmust annak érdekében, hogy ellenőrizzük, hogy a Schengeni vívmányokat megfelelően alkalmazzák-e azokban az országokban, amelyek már a Schengeni térség tagjai, ahol a Schengeni vívmányokat teljes körülön alkalmazzák. Teljes mértékben egyetértek azzal a tényel, hogy szükségünk van egységes és hasonló kritériumokra valamennyi ország vonatkozásában, tehát azok vonatkozásában, amelyek már részei a Schengeni térségnek, és azok részére, amelyek jelöltek erre. Ugyanazokra a kritériumokra van szükség. Az alkalmazás is ugyanaz kell, hogy legyen. Ennek ellenére az értékelési módszernek különbözőnek kell lennie, hiszen technikailag nem lehet máshogyan eljárni. Hogyan akarják alkalmazni ezt a szabályzatot, egy olyan országra, amelynek már alkalmaznia kell a Schengeni vívmányokat. Itt egy éves ellenőrzési programról beszélünk, kockázatértékelésről, egy éves programról vitezünk, de nem alkalmazhatják ezeket a kritériumokat egy olyan országra, amely csupán jelölt a Schengeni térséghez való csatlakozásra ennek az országnak alkalmazkodnia kell a kritériumokhoz, és ez két-három, akár öt évig is tarthat. Az értékelési procedúrának tehát teljesen másnak kell lennie, hiszen a tagjelölt ország nulláról indul. Ez a szabályozás azokat az országokat érinti, amelyek már tagjai a Schengeni térségnek. És ennek célja az, hogy értékelje, hogy a Schengeni vívmányokat megfelelően alkalmazzák-e. És amikor szankciókról beszélünk, a standardek nem lehetnek ugyanazok azon országok esetében, amelyek még nem ö, tagjai a Schengeni térségnek, azokat nem lehet ugyanúgy szankcionálni, mint amelyek már tagjai a térségnek. Ez jogi szempontból sem elfogadható. Tehát azt hiszem, hogy a dolgok nem világosak, a kritériumoknak ugyanazoknak kell lenniük, az értékelési módszereknek viszont különbözőnek, hiszen nem lehet egyenlően kezelni azokat az országokat, amelyek tagjai a Schengen térségnek, valamint azokat, amelyek csupán jelöltek a térséghez való csatlakozásra. Beszéltünk a szankciókról. Nos, én azt hiszem, hogy ez egy jó dolog, szükséges szankciórendszert bevezetni. Ennek ellenére ezek a szankciók nem képezhetik ennek a rendeletnek a részét, hanem a Schengeni vívmányoknak kell, hogy részét képezzék, mert a Schengeni vívmányok között vannak kritériumok, és a szankcióknak szintén ott kell szerepelniük. A szankcióknak azok szemére, amely, akik nem tartják be a kritériumokat. És itt egy értékelési eljárásról beszélünk, éves vagy több éves szinten, kockázatelemzés alapján, és itt a ö, vívmányok tiszteletben tartásáról, avagy tiszteletben nem tartásáról van szó. Vagy a vívmányok tiszteletben tartásáról, de egyes pontok javításának szükségességéről. Itt van például a 15-ös cikkkel kapcsolatos kérdés. Ez a bizottság, vagy a tanács ö, kell, hogy döntsön arról, hogy ö, adott esetben kell-e alkalmazni szankciókat, avagy erre nincs szükség. Tehát a szankcióknak részét kell képezni ők a Schengeni megállapodásnak ott, ahol a kritériumok vannak felsorolva, ahogy mondtam. Új kritériumok bevezetése. Beszélhetünk erről. De itt az új kritériumoknak szintén a Schengeni megállapodás részét kell képezni ők ebben a keretben, gondolkodhatunk el új kritériumok hozzáfűzéséről, vagy a régi kritériumok közül egyesek megszüntetéséről, amelyek nem bizonyultak túlságosan hasznosnak mostanáig. Tehát ott egy új vitát kell kezdeményeznünk, amikor majd ezekről a kritériumokról beszélünk, azt illetően, hogy van-e szükség új kritériumok beillesztésére a Schengeni vívmányok közé. Most nem beszéltünk ennek a rendeletnek a keretében ezekről az új kritériumokról, hiszen ez nem témája ennek a szabályozásnak. Bizonyosan egyetértünk azzal a tényel, hogy a bizottság szerepét erősíteni kell, valamint a két ügynökség, a Frontex és az Europol szerepét szintén erősíteni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezt asszony a szó. Um, Köszönöm szépen. Ez egy rendkívül érzékeny téma, és úgy gondolom, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy mit is szeretnénk ezzel elérni. Egyrésztről biztonságot szeretnénk, ez egyértelmű, másrésztről viszont szeretnénk a szabad mozgást is garantálni, és hogy ez hogyan viszonyul egymáshoz, ezt mindig meg kell vizsgálnunk akkor, hogyha a Schengeni vezetet értékeljük. Úgy gondolom, hogy erre szükség van, azonban a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk az egyensúlyt megtartani a két kérdés között. És ez um, kötődik ahhoz is, hogy arányosak legyünk, és hogy megfelelő mértéket alkalmazzunk. Úgy gondolom, hogy le kell szögezni, hogy ez fontos a már csatlakozott országok, illetve a csatlakozó országok számára is, hogy ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik legyenek. Azt is gondolom, hogy nagyon fontos elmondani azt, hogy vannak belépési kritériumok, illetve belépési könnyítések is kellene, hogy legyenek a csatlakozó országok számára. Tehát egyfajta kritériumkatalógust kell kiépíteni, és ennél kell megmaradni, mert különben az EU fel fog darabolódni. A második pont. Az értékelést Schengenre kell vonatkoztatni, és nem lehet ettől elmozdulni. Tehát pontosan meg kell vizsgálni azt, hogy mit szeretnénk értékelni. Felteszem az izgalmas kérdést a francia kollégának például a megbízhatóság ellenőrzése a korrupció leküzdése kapcsán. Ez mit jelent? Mit gondol, amikor ezt eh, mondja? Például, hogy hány korrupt polgármester fedeznek fel egy évben? Tehát mindenképpen el kell gondolkodni azon, hogy mit is akarunk, mit követelünk itt. Mert különben lehet, hogy kontraproduktív lesz ez a teljes Európai Unió számára. A szankciók és a deficitek. A deficitek esetében szeretne arra emlékeztetni, milyen szavak hallottak el. Elrettentő mechanizmus, Schengenből való kizárás, felfüggesztések, kipellengérezés. Tehát óvatosnak kell lennünk ezekkel az eszközökkel, a szankciók kontraproduktívá is válhatnak, lehet, hogy a rossz irányba visznek el bennünket, és ezért óvatos lennék, és itt apránként szeretném ezt a témát megvitatni, persze ehhez még lesz elég alkalmunk, de azonnal azt mondani, hogy ez a helyes út, is így kell haladni, én erről úgy gondolom, hogy ez túlságosan megkönnyíteni a dolgunkat. A Frontex és az Europol is fontos. Németország szempontjából a, a Frontex problémája kitűnő, minket annyira nem zavar a bevándorlási hullám, jó pontjaink vannak akkor, hogyha illegális bevándorlásról van szó. Tehát a specifikus helyzetet is figyelembe kell venni az országoknak, hogy ezeket a kérdéseket valóban figyelembe lehessen venni. Ennyit szerettem volna mondani. Thank you, I'm Mrs. Stanoka. Stanoka, asszony következik. Just want to pose uh, additional question to... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden egy-két kérdésem lenne a szakértőkhöz. Ezek a szankciókra vonatkoznak. Ebben a témában elmondták, hogy hogy nem kellő mértékűek a szankciók, nem elég az, hogyha csak helyszíni vizsgálatokat tartunk, illetve a másik szélsőséges álláspont az ugye az volt, hogy kizárják, kizárjanak bizonyos országokat a, a Schengeni zónából. Ah, the, the best and maybe less used just now. And... Szeretném tudni, hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak. A második kérdésem a Cseh Köztársaság képviselőjéhez intézem, hiszen a legutóbbi Schengeni csatlakozásban szereplő országot képviseli. Ez azt jelenti, hogy esetleg nagyobb, nagyobb tapasztalattal rendelkezik, Köszönöm. Mrs. now I suggest that we hear a short... Azt javaslom, hogy legyen egy válaszadási kör most a szakértők részéről, mielőtt meghallgatnánk Koelyó új záró szavait. Szuszra úr a szó először. Köszönöm szépen, elnök úr. Van néhány kérdésem úgy gondolom, hogy sokat mondtunk már, és sok mindent hallhattunk a hozzászólóktól is, a képviselőktől is. Azért csak röviden szeretnék megválaszolni a kérdéseket. Élcsev úrnak is szeretnék válaszsal szolgálni. valószínűleg félreértett engem, lehet, hogy nem voltam eléggé világos, amikor a lehetséges szankciókról beszéltem. Ez egy, fe, egy teoretikus vita volt a lehetséges, illetve az igazi szankciók között. Egyetettek Ilcsev úr alapban, hogyha arra jutnánk, hogy szankciókat kell létrehozni, akkor a preventív vagy elrettentő rendszernek mindenképpen egyetemnek kell lennie. Mindenképpen azt kell biztosítani, hogy a Schengeni rendszer átlátható legyen. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy mindenképpen nagyértékeljük azt az erőlépést, amit Románia és Bulgária tett, és pozitívan állunk a kilátásokat illetően. Maronescu úrnak is szeretnék válaszolni. A tagjelölt és a már tag státusz közötti különbséget figyelembe kell venni. Ez így van és természetesen a szankciók kérdése nagyon érzékeny kérdés, és ez valóban csak egy végső eszköz lehet, elképzelhető az is akár, hogy a Schengeni tagságot felfüggesztjük, de ez valóban ez csak az utolsó legesleg végső eszköz lenne. Hadd ismételjek meg néhány elképzelést, amit önök is említettek. Nyolc pont van ebben a folyamatban, amit figyelembe kell venni, mielőtt még a legvégső eszközhöz nyúlnánk. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet javítani a helyzeten, anélkül, hogy hogy, a, hogy kedetlen végső eszközt használ. Uh, mm, I think that uh, this, the, the future discussion... A jövőbeli viták során meg kell vitatni az eszközök minőségét, és a, egy későbbi stádiumban még a lehetséges szankciókról is beszélni fogunk. Döber úr következik. Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Ami az iránymutatásokat illeti, illetve a reakciókat ezekre. Nos, itt egy technikai nézőpontról van szó egy szakértő részéről, és a mechanizmus rendelkezéseinek javítását illetően technikai megoldásokat kell találnunk, hogy ezt a híres kölcsönös bizalmat megőrizzük, amely szükséges a Schengeni térség jó működéséhez. Tehát minden ezen cél alá van rendelve, és megpróbálunk valóban olyan megoldásokat találni, amelyeket nem mindig könnyű megtalálni. Itt felmerült annak a nehézsége, hogy új értékelési kritériumokat alakítsunk ki, bizalmi kritériumokat, amely lehetővé teszi, hogy a Schengeni államok jól együttműködjenek egymás között. Ez bizonyosan egy kihívás, amelyet magunk elé tűztünk, amelyen elkezdtünk gondolkodni, a szolgáltatások értekelési mechanizmusából kiindulva, amelyeket a tagállami közigazgatásokkal alkalmazunk, hogy létrehozzuk az értékelési mechanizmusokat, a különböző e- etikai kódexek tárgyában, az etikai standardek tárgyában, a szolgáltok tárgyában, amelyeknek feladata a Schengeni vívmányok alkalmazása, tehát semmi nem végleges még. Amihez ragaszkodnunk kell, az az a tény, hogyha ezeket a gyakorlatokat nem végezzük el, akkor folyamatosan problémák lesznek a jövőben, és nem fogunk feltétlenül nyerni, ami az együttműködés minőségét illeti, hogyha nem vizsgáljuk meg együtt a fennálló problémákat, akár tisztán jogi keretben, akár a tisztán jogi kereten felül, ahol is létezik egy politikai keret. Tehát mind a kettőt figyelembe kell vennünk, de a szakértők esetében mi technikai megoldásokon dolgozunk. Well, let's hear now. Nos, egy-két záró megjegyzést szeretnénk hallani Kohélo jelentéstevő úrtól. Thank you so much, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két előzetes megjegyzéssel élnék, mielőtt levonnám a végkövetkeztetéseket a vitából. Az első megjegyzésem. Mindenkit arra kérek, hogy a román, illetve bolgár Schengeni csatlakozást ne kapcsolják össze ezzel az új értékelési rendszerrel. Ezt az Európai Bizottság javasolta. A parlament, ez a parlament 2009. októberében visszautasította ezt a javaslatot. Azt kértük az Európai Bizottságtól, hogy új javaslatokat nyújtson be, ezt meg is tették, és most egy jövőbeli rendszerről beszélünk. Nincs tehát semmilyen kapcsolata ennek Romániával, illetve Bulgáriával. Egyik irányban sem. Ez pedig azt jelenti, hogy az a tény, hogy egy új értékelési rendszerről beszélünk, nem lehet kifogás arra, hogy halogassuk a román és bolgár csatlakozást, illetve nem beszélhetünk egy új értékelési rendszerről azzal a félelemmel, hogy bizonyos számú országra fog ez vonatkozni csak, hiszen így zűrzavar alakulna ki. Tehát arra kérek mindenkit, hogy külön tárgyaljuk a külön tárgyalandó dolgokat. A második előzetes megjegyzésem. Szeretnék köszönetet mondani a magyar elnökségnek a hozzászólásukért, és nagyon remélem, hogy szorosan együtt tudunk működni a magyar elnökséggel az együttdöntési eljárás keretében. Ezt az anyagot ugye ebben az eljárásban tárgyaljuk. Szeretném kihasználni a cseh és francia szakértő jelenlétét, és mind a két országnak köszönettel tartozom, hiszen sem a cseh köztársaság, sem pedig Franciaország nem tartozott azon tagállamok közé, akik megpróbálták felülvizsgálni az Európai Bizottság javaslatát, és megkérdőjelezni a parlamenti együttdöntést. Sem Franciaország, sem a cseh köztársaság nem tartozott azon kevés tagország közé, akik megpróbálták legyőzni, megdönteni, megkérdőjelezni a parlament együttdöntési szerepét ebben az eljárásban. És végül egy-két megjegyzésem lenne, hogy lezárjuk ezt a vitát. Azt hiszem, hogy a hozzászólók nagy többsége hangsúlyozta, hogy nem szabad kettős mércét kialakítanunk, ugyanazokat a kritériumokat kell alkalmazni minden tagállamra, legyenek azok tagjelölt, vagy pedig a Schengeni zónának már tagországai. Második megjegyzés. Azt hiszem, hogy abban is egyetértünk, hogy ha nem akarunk kettős mércét kialakítani, akkor ennek következményei lesznek majd az utánkövetést illetően. Különben a tagjelölt országokra is alkalmazunk egy döntést, ez azt jelenti, hogy ha az értékelési rendszerben negatív eredményt érnek el, akkor ez negatív következményeikkel jár majd a csatlakozásukra, ugyanakkor a már csatlakozott országokat nem szankcionáljuk. Egyetértek azonban azon kollégákkal is, hogyha szankciókról beszélünk, akkor meg kell próbálni segíteni ezeknek az országoknak a hiányosságok orvoslásában. Az utolsó szakaszban ha a biztonsági szabályoknak nem felel meg egy ország, tehát a Schengeni szabályoknak, és már ez az ország benne van a Schengeni zónában, akkor valamit tenni kell. És azt gondolom, hogy itt a szankciókhoz kell folyamodni. Egyetértek azonban azokkal a kollégákkal, hogy ugyanolyan szankciókat kell kirúni mindenkire, nem nincsenek különböző kategóriák első és másodosztályú országok. Aztán következő megjegyzésem. Véleményem szerint kicsit szélesebb körben kellene beszélnünk az új kritériumokról. Megvoltak a jó okai annak, hogy új kritériumokat kellett létrehozni, és ugye megvan az oka annak is, hogy félünk ezektől az új kritériumoktól. Akárhogy is, hogyha új kritériumok lesznek, akkor objektív kritériumokat kell felállítani, elkerülvén így a magas szintű szubjektivitást, amely károsan érinteni az értékelési rendszert. Az új kritériumokat mindegyik tagállamra érvényesíteni kell, és nem csak az országok egyes csoportjaira vagy kisebb csoportjára. És végül, tisztelt elnök úr, szeretném hangsúlyozni azt, amit Ensú úr mondott. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament kivegye a részét ebből az új értékelési rendszerből, és megfelelően információt kapjon a határon történő értékelésről, hiszen erre az Európai Parlamentnek joga van, és szüksége is van. Tudnunk kell, hogy mi történik, hiszen csak így tudjuk tájékoztatni az állampolgárainkat. Így tudjuk azt mondani, hogy a Schengeni zóna biztonságos zóna, mint ahogy azt minden állampolgár kívánja. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy az áprilisi április 12 i ülésünkön fogjuk megkapni ezt a jelentést, és köszönöm a szakértőknek, akiktől most elbúcsúzunk, és ráterünk a következő pontra. Delay a little bit. Yes, in delay, and we need to rush up if we... Egy kicsit sietnünk kell, hogyha szeretnénk lezárni idő. Merci, à la prochaine. Szeretnék időben lezárni a mai ülésünket. So, we move to point number 15. A 15-ös napirendi pont következik. A személyes adatok Európai Unión belül védelmének átfogó megközelítése. Ez lesz az első eszpecserénk ezen munkadokumentummal kapcsolatban amely egy saját kezdeményező jelentés, és ennek a témának a felelőse Axel Foss, ő a jelentéskészítő. Meg is adjuk neki a szót, hogy mutassa be ezt a munkadokumentumot, utána pedig egy kis vitát tartunk. És hogyha kíván majd a tanács és a bizottság, akkor ők is hozzászólhatnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék az adatvédelemre egy pillantást vetni, meg kell vizsgálni, hogy mire van szükség, és amellett szeretnék síkra szállni, hogy esetleg új orientációt is alkalmazzunk. Milyen helyzetben vagyunk most? Az elmúlt 15-20 év fejleményei azt mutatják, hogy a digitális világ annyira átalakult globálisan, hogy a biztonság elnézést foszúr, mondja az elnök. Kérem, csendben hagyják el a termet. Tehát minden területét az életünknek érinti ez, és adat rögzítés nélkül már elképzelhetetlen a mindennapi életünk, tehát mindegy, hogy hova megyünk, mindenhol digitális nyomokat hagyhatunk magunk után, ezeket az adatokat elküldhetik. Egy olyan időszakban élünk, amikor a fiatalok nagyon sok adatot kiadnak magukról a szociális hálózatokon, akár fotókat is kezelnek magukról, és ez felveti a kérdést hogy mi lesz az adatvédelemmel, és hogy olyan képzeljük el az interneten általában az adatvédelmet. Jelenleg senki nem tudja már azt ellenőrizni, hogy milyen fajta adatok léteznek rólunk, főként az interneten, és senki sem tudja azt ellenőrizni, hogy ezeket az adatokat kiolvassa el. Ezért úgy vélem, hogy az adatvédelemre egyre inkább, egyre nagyobb és fontosabb feladatok hárulnak, mert az adatok begyűjtése, az adatok elemzése, az adatokkal való kereskedés, vagy akár az adatokkal való visszaélés, az adatok hamisítása, ugyanúgy, mint a profilozási lehetőség rendkívüli módon megnövekedett, és mindemellett egy perspektívaváltást láthatunk. Korábban az alapjogok lényege az volt, hogy a privát a magánszemét kell védenünk az állam előtt, most már az ellentetjét láthatjuk, azt Zusammenfassend in diesem Bereich unsere. Most már az a helyzet, hogy a magánembereket kell megvédeni a magánemberekkel szemben. Ez azt jelenti, tehát, hogy a adatokat mindenképpen digitálisan kezelik. Gondoljunk arra, hogy az egészségügy, gazdaság vagy a repülés kapcsán is rengeteg adat jelenik meg, és mindent eh, digitálisan eh, számítógépen tárolnak. Tehát mindenképpen digitális adatnyomokat hagyunk magunk után, és ez a folyamat jövőben még inkább folytatódni fog. Például lesznek intelligens hűtőszekrények, intelligens áramhálózatok, és ott is digitális nyomokat fogunk hátrahagyni, és eláruljuk érdekeltségeinket, érdeklődésünket. Ezért a mai adatvédelemben arra kell koncentrálnunk, hogy mi a helyzet az adatokkal való bánásmóddal, hogyan kezeljük ezeket az adatokat, és hogyan tudjuk ennek során erősíteni az egyének jogait. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a saját felelősség rendkívül fontos, ez a legfontosabb. Mit kell figyelembe venni a jelenlegi adatvédelemben? Úgy gondolom, hogy a modern adatvédelemnek egyensúlyt kell teremtenie az általános biztonság, a, szabad, a személyes szabadság és az információs önmeghatározás, illetve az állampolgárok magánszférája között. Ide tartozik az is, hogy a hatékony és gyors adatcsere az ma már elengedhetetlen ahhoz, hogy a belső és külső biztonságunkat garantálni tudjuk. Ezért a mai adatvédelemnek sokkal inkább az egyének érdekeit kell szolgálnia, ugyanakkor Figyelembe kell venni a gazdaság eh, adatfeldolgozás és adat átviteli igényeit is, az internet funkcionalitását nem szabad akadályozni, gyakorlatorientáltnak kell lenni, de az állam eh, azon feladatát, hogy az alapjogokat garantálja, ezt is eh, elő kell segíteni. Ezért számomra döntő az ilyenfajta szabályozások sikere szempontjából, hogy sikerül a számunkra az, hogy ezt a jövőbeli szabályozást úgy kialakítani, hogy ez, a, hogy ez független legyen a, a, a szerver elhelyezkedésétől. Ihnen, was die Bedeutung des Datenschutzes heute für die meg kell nézni, mit jelent az adatvédelem az állampolgárok, illetve a gazdaság számára. Az adatvédelemnek nagyon fontos a funkciója mindkét oldal számára, mind a gazdaság, mind pedig az állampolgárok számára, hiszen mindkét fél kihasználja az internetet, és ez nagyon fontos, és ahogy az internet továbbra is a jövőt meghatározza, ugyanúgy az adatokat is egyre inkább majd kihasználják a üzleti modellek képítéséhez, és ez egyre fontosabb lesz majd a belső piac során is. Ezért én amellett vagyok, hogy egy egységes adatvédelmi rendszert kell képíteni az egész Európai Unió számára. Szeretnék három különböző pontot rögzíteni. Először is azt, hogy milyen fajta védelmi szintre van szükség a belső piacon, mert hogyha ezt nem alakítjuk ki egyformán, akkor ez károsíthatja a versenyképességet, és az adatvédelmet is károsíthatja a teljes Európai Unióban. Ezért az is elképzelhető, hogyha már itt egy jogi eszközben gondolkodunk, akkor magas eh, standardú védelmet kell garantálni egy rendelet által, ezt majd a jelentés készítőkkel meg kell vitatni, de úgy gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy valóban egy egységes standardot tudjunk kialakítani az EU-ban, amelynek az lesz már a célja, hogy teljes harmonizáció jöjjön létre. Ugyan ezt tudom elmondani akkor, amikor az egyének adatvédelméről beszélünk, Olyan adatokról van szó, amelyet a világ bármilyen részén feldolgozhatnak vállalatok, és ennek során is egyeteműnek kell lennie, hogy kik dolgozzák fel az európai állampolgárok adatait, és akik feldolgozzák azokat, azoknak az európai adatvédelmet kell alkalmazniuk, vagyis ez azt jelenti, hogy az Európai Unión kívüli vállalatoknak is ugyanezen szabályok alapján kell ö, dolgozniuk, az európai jogot kell alkalmazniuk, és el kell azon gondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezt valóban foganatosítani, hogyan tudunk majd vitás esetekben eljárni, mert úgy vélem, hogy ilyen esetekben is az európai jogot kell majd alkalmazni. Ügyelni kell arra, és um, mindannyiunk felelőssége ez, hogy az alapvédelem jövőbeli szintjét a tagállamokban is megvalósítsák, és ügyeljenek arra, hogy azt valóban megfelelően alkalmazzák is. Ebből kifolyólag a Safe Harbor megalapodás ezért okafogyottá válhat. Ezzel is el kell gondolkodnunk, hogy van-e értelme annak, hogy a Safe Harbor megállapodást létrehozzunk, nem igazán tudjuk, hogy ennek van-e értelme. Lehet jobb erről lemondani. Tudom, hogy ennek a végrehajtása rendkívül bonyolult lesz, de vannak hasonló rendszerek a versenyjog területén, és például a kartel hivatalokat illetően. Egy harmadik pont az adatvédelem egységes alkalmazása kapcsán meg kell próbálnunk a harmadik pillért is, a korábbi harmadik pillért ide beintegrálni, és itt egy szabályozást kell találnunk, amely átfogó érvényű. Lehet, hogy itt nem tudunk mindennek megfelelni, minden jellegzetesnek, de láthatjuk, hogy az alapelveket egy rendeletben meghatározhatjuk, és a harmadik pillér számára pedig egy külön jogi eszközt hoznánk létre azt a kérdést is fel kell tenni, hogy mi, eh, milyen irányba kell orientálódnunk. Lesz egy értékszint, vagy lesz egy alapjogi szint, a szabadság, az önrendelkezés, vagy a saját felelősségvállalás irányába kell eh, orientálódnunk. A német jogrendszerben van egy olyan eh, kijelentés, a figyelembevétel előírása. Ez azt jelenti, hogy figyelemesen kell az adatokkal bánni, megfelelően kell az adatokkal bánni, ez azt jelenti, hogy ez az egyénnél kezdődik, tehát hogyha valaki valamit tesz, akkor annak következményének felelőssége van ezzel kapcsolatban, ez vonatkozik a szolgáltatóra, de arra is, aki adatgyűjtésbe kezd, annak is felelőssége van, ez le van írva, és mindenkinek tudnia kell, hogy ehhez bizonyos kötelezettségek is ö, társulnak. Tehát mihez kell orientálódnunk adatvédelmi szempontból? Úgy vélem, hogy elengedhetetlen, hogy azt a megközelítést alkalmazzuk, hogy a beleegyezést egyre inkább erősíteni kell, hiszen az interneten nem felismerhető az, hogy milyen adatot milyen célból tárolnak, és számos internetes cég szerez be adatokat, anélkül, hogy engedélyt kérnének arra. Ezért ez ismételten azt jelenti, hogy erősíteni kell az egyének jogait, és az önmeghatározás, az önrendelkezés rendkívül fontos lesz itt, tehát a felhasználónak is egyfajta rendelkezés joggal kell bírnia a saját adatait illetően. Itt erősíteni kell az információs jogot, a visszahívási jogot, ilyeneket már láthatunk az offline világban is, ezt át kell ruházni az online világba. Mindenképpen az egyénnek gyakorolnia kell az alapjogait, az adatokat illetően, és azt, hogy kidolgozza fel az adatokat, azt is mindenképpen nyomon követhetőnek kell lennie. Második alapelvként azt mondanám, hogy az átadatosság alapelve is rendkívül fontos, Szerintem itt növelni kellene az átláthatóságot, mert úgy gondolom, hogy a felhasználónak tudnia kell azt, hogy milyen fajta információkat tárolnak róla, és hogyan lehet véglegesen törölni ezeket, vagy hogyan lehet ezt követelni. Az online területen nem igazán világos az sem, hogy az adatokat mire használják fel. Van még egy harmadik alapelv, vagy akár a negyedik alapelv, amelyről azt mondanám, hogy sokkal inkább az adat adatbegyűjtés célirányosultságára kell koncentrálni, és mindenképpen takarékosan kell bánni az adatokkal. Még egy fontos pontot hadd mondjak el, az a benyomásom, hogy az adatvédelem nem igazán egyformán kifejleszthető minden szerepvállaló számára. Az állam tevékenységeit nem lehet összehasonlítani egy egyén tevékenységeivel, és ezért az online, online tevékenységet sem lehet összehasonlítani az offline tevékenységekkel. Ezért úgy vélem, hogy nem lehet a különbözőséget egyformán kezelni itt, és ezért azt kell mondjuk, hogy lehetnek itt olyan jellegzetes témák, amelyeket külön kell kezelnünk, de mégiscsak egy közös területen. Hadd beszéljek még röviden arról, hogy minimum standardokra van szükség az adatvédelem szempontjából, mégpedig aktív beleegyezésre van szükség, információs kötelezettségre, visszahívási jogra, lemondási jogra, tájékoztatási jogra is szükség van, a rizikónak megfelelő adatvédelemre, a feldolgozás kapcsán, kártétésre való jogosultságra is szükség van. Az is kérdés, hogy meddig lehet megőrizni az adatokat, meddig lehet továbbadni ezeket, hogyan lehet fellépni a visszaélések ellen, és a jogbiztonság kérdése is nagyon fontos abból indulok ki, hogy mivel kevés az időnk, lehet, hogy most már eine Rolle spielen sollte, die Frage Eigentumsrecht tehát a tulajdon jogok kérdése merül fel, a törlésre vonatkozó jogok, és a többi mit kezdünk az adatokkal, a tartózkodási hely, az érdekek, és a személyek magatartásmódja, módja, a magánélet védelmenek hiánya, hogyan bánjunk a gyermekekkel, tinédzserekkel, hogyan lehet védelmezni őket a definícióknál, melyek a személyes adatok, mi ennek a definíciója, meddig akarunk menni, IEP címek. És itt is vannak olyan területek, ahol nem lenne mindig, nem kellene mindig engedélyezni az adatgyűjtést, illetve egy bizonyos védelmet kellene biztosítani a komputerek világában, és most még négy pontra mutatnék rá zárásként, nem csupán a személyes adatokra, hanem például az is kérdés, hogy a kényes adatokkal mit teszünk. Blick ähm, auf vier Dinge äh, cloud computing tárgyában, és itt vannak például a kísérő intézkedések az adatvédelem tárgyában, az ön meghatározás, a döntés szabadságának kérdése, tehát a polgárokat olyan helyzetbe kell hozni, hogy tájékozódjanak arról, hogy mit is tesznek ezeken a területeken, intézkedésekre van szükség a felvilágosítás területén, ezek nagyon fontosak, az önkéntes tanúsításokat is figyelembe kell vennünk a vállalatok részéről, az önszabályozás ezen az egész területen, ahol jogilag, vagy akár politikailag sem lehet helyesen felbecsülni, hogy hogyan mozognak a dolgok, nos ott a vállalatok önszabályozási hajlandóságát kellene erősítenünk és végezetül még át kellene gondolnunk, hogy az adatvédelem ellenőrzése hogyan, lehet, hogyan hajtható végre a tagállami adatvédelmi hatóságokon túlmenően. Itt egy feladatkatalógusra van szükség jogokkal és kötelezettségekkel, és itt talán át lehetne vinni erre a területre azt, ami a versenyok területén már létezik, és körülbelül ennyiben hagynám de remélem, hogy jó áttekintést tudtam nyújtani azokról a dolgokról, amelyek a munkadokumentumban szerepelnek, és amelyekről az a benyomásom, hogy van értelmük egy modern és észszerű adatvédelem érdekében, és már előre örülök az es- eszmecserének az adatvédelem tárgyában. Köszönöm. you. We have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 to be real short in making comments to this uh, presentation that has been made by Mr. Foss. First floor goes to Mrs. Intveld. Um, yes, thank you. Intveld asszony először. Igen, megpróbálom rövidre fogni a szót, hiszen a jelentéstevő nagyon sok dologra kitért már, különösen a munka anyagában és azt hiszem, hogy ez az Európai Bizottság kiváló közleményére épül. Mindig észbe kell tartanunk egy alapelvet, ez pedig a következő. Az adatvédelem ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, nem az adat cseréjének akadálya, hanem annak előfeltétele. Ezt kell tehát megvalósítanunk. Egyetértek a jelentéstevővel, és az a benyomásom, hogy a bizottság is pontosan ebbe az irányba halad. Ez pedig az, hogy egy egységes eszközre, keretre van szükség az adatvédelem témájában, amely minden személyes adat felhasználására vonatkozik, legyen az kereskedelmi célú vagy rendfenntartási célú. Ez azt jelenti, hogy a különböző eszközöket az első és a hármas pillér eszközeit integrálni kell. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a harmonizáció kulcsfontosságú az állampolgárok számára is, és a cégek számára is, akik jelenleg nagy nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek, hiszen különböző szabványok, különböző szabályok érvényesek a különböző országokban. Ezért azt hiszem, hogy önmagunknak segítünk akkor, hogyha egy egységes, egyszerű, átlátható, harmonizált jogi keretet hozunk létre az Európai Unióban, amely inkább rendeletre utal, nem pedig irányelve, de hát majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Véleményem szerint bármi is szülessen ebből, minden esetre technológiai szempontból semlegesnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon kell, hogy szolgáljon bennünket, hiszen a technológia gyorsabban fejlődik, mint eh, ahogyan mi jogszabályokat hozunk. Ami pedig a megvalósítást illeti, üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatait, az adatvédelmi hatóságok szerepét meg kell erősíteni. És még egy javaslatot szeretnék megemlíteni. Tegnap már szóltam erről a SWIFT vita kapcsán. Azt hiszem azonban, hogy ezt általánosabban is fontolóra kellene venni, ez pedig az, hogy súlyos szankciókat kellene bevezetni azon azokkal szemben, akik a személyes adatokkal visszaélnek. Ez lehet büntetőjogi szankció is szélsőséges esetekben. És végül úgy érzem, hogy két nagy kihívással kell majd megbirkóznunk, és ez elég nehéz lesz. Ebből az egyik az, hogy egy bizonyos területre hozzunk jogszabályokat, amikor olyan területre, amelyhez nem kötődnek konkrétan adatok, vagy nem csak ehhez. Ez egy nagyon nehéz terület. Redding biztos asszony azt mondta, hogy ezen a területen nem félénken fog fellépni, hanem nagyon is asszertív módon megpróbálja az európai állampolgárok jogait érvényesíteni. És végül és ez valóban nagy kihívás. Gyakran beszélünk a személyes adatok védelméről, és egy, egy adathalmazra gondolunk. Például biztonság, erre vonatkozóan vannak szabályok, meg tudjuk mondani, hogy milyen célból lehet felhasználni ezeket az adatokat, és ki használhatja föl ezeket. De gyakran nem az adatokat kell védeni, hanem egy bizonyos kontextusban kell védeni ezeket az adatokat, más dolgok függvényében, például vannak olyan adatok, amelyek egyáltalán nem lényegesek egy kontextusban, azonban rendkívül ö, kényesnek bizonyulnak egy másik ö, kontextusban. Vannak olyan dolgok, amelyeket megosztom, megosztok a barátaimmal, de a munkáltatómmal nem. Hát ez egy elég nehéz terület, hiszen nem így épülnek fel az adathalmazok. Amikor az adatokat, ah, új az elnökünk, üdvözlöm, elnök asszony. Még egy példával élnék, és aztán e, lezárom a hozzászólásomat. Tehát, hogyha egy bizonyos célból használónak adatokat, és hát ezt jóvá hagyjuk, akkor újabb jóváhagyásra van szükség egy újabb adathalmazra vonatkozóan. Hogyha ezeket az adatokat aztán összegyűjtik, és profilozás céljából felhasználják, mondjuk kereskedelmi célból, és ezzel jobb, jobb termékekhez jutunk, jobb, szerz, jobb szolgáltatásokhoz, azonban ehhez nem járultunk hozzá, nem járultunk hozzá ehhez a profilkészítéshez, és mi van akkor, hogyha aztán mondjuk a rendfenntartó hatóságok felhasználják ezt a profilt? Mondhatjuk-e, hogy egy adatra vonatkozóan vannak védelmi szabályok? Mit kell védenünk? A személyi adatokat, a személyes adatokat, de egyáltalán nem lesz könnyű ez a kihívás, és várom a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevőkkel való közös munkát. Köszönöm, Szofi, hogy üdvözöltél itt ebben az elnöki pozícióban. Valóban eh, kezdünk kifutni az időből, ezért mindenkit arra kérek, hogy nagyon-nagyon röviden szóljon hozzá a vitához. Először is Lambridis úr kapja meg a szót, aztán Álvaro úr, Ebrecht asszony és Ernst kolléga, és remélem, hogy ezzel le is zárhatjuk a listát. Tessék, Lambrinidis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, az első elv, amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy az adaták, az adatok mindenhol elérhetőek, és sokkal könnyebben elérhetőek, mint korábban. Szerintem emiatt nagyon fontos eh, az, hogy eh, erősítsük eh, az adatvédelmi szabályokat, tehát bármi is történik, mindenképpen erősíteni kell a 9546-os irányelvet, és ebben az összefüggésben szeretnék mind a bizottságnak, mind pedig a jelentéskészülnek gratulálni az előbbinek a közleményet, a másodiknak pedig a jelentés tervezetért. Úgy vélem, hogy a legfontosabb az az, hogy az adatvédelemnek, amit kialakítunk, mindenkire egyformán kell Hát Természetesen lehetnek kivételek, és már így is különböző jogalkotások vannak. Ezeknek a jogszabályoknak arányosnak kell lenni, ezekkel le kell küzdeni a büntetteket, a visszaélést, de ennek nem szabad a középpontban állni, tehát nem a kivételeknek kell a középpontban állniuk. A legfontosabb az az, hogy ez mindenkire vonatkozzon, horizontális alapon. A jóváhagyás kérdését mind a jelentéskészítő, mind pedig Sophie Intvert megemlítette különböző kontextusban. Nagyon fontos az, hogy a módosított adatvédelmi irányelv nem tud mindennel foglalkozni, de mindenképpen határozott jövőhagyásra van szükség. Ez a legfontosabb, és én ezzel teljes mértékben egyet értek, és támogatom, hogyha ez belekerül a jelentésébe. Végezetül milyen jogi eszközt kell alkalmaznunk? Harmonizációs kérdéssel szembe kell néznünk jelenleg az Európai Unióban mind a vállalatok, mind pedig a kormány szervek különböző szabályok alapján dolgoznak, ez rossz a gazdaság, ez rossz az állampolgárok megvédése szempontjából, és nem megfelelő az együttműködés szempontjából sem. Amikor erről beszéltünk rendeletről is, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy a rendeletnek lenne itt értelme, mint közös nevezőnek, de bizonyos szempontból ez rossz is lehet, tehát minden attól függ, hogy a bizottság hogyan ezt vizsgálja meg, és mi is dönthetünk arról, hogyan vizsgálja ezt meg a bizottság, és így dönthetünk az eszközről. Én mindenképpen kötelező értékűnek szeretném, érvényenek szeretném ezt látni mindenki számára, és a legfontosabb az az, hogy a legmagasabb szintű adatvédelmet valósítsa meg. Kevés az időmet, abba is hagyom. Elnök, köszönöm szépen. Álváró úr következik, tessék. Frau Vorsitzende, Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy amennyire fontos az a téma, nem is gondolhatjuk, hogy újra fel kell találnunk ezt a témát, hiszen a 95-46-os irányelv ez jó úgy, ahogy van, ahogyan Fosszúr is elmondta, abban már minden benne van az adatok célhoz kötése, törlés, stb. minden benne van a klasszikus adatvédelmi jog 95 per 46-os, ez világszerte mérce. Talán nem az USA számára, de nagyon sok ország van, például Ázsiában, amelyek jelenleg ehhez orientálódnak, és mintának tekintik ezt. Mi a döntő ezen pontokban, és ez nem az irányelvre vonatkozik magára, vagy a rendeletre, ami ebből lesz. Itt a végrehajthatóság a kulcskérdés, az a nagy probléma, de sajnos ezt nem ezen a témán belül szabályozzuk, hiszen itt ez a tagállamok ügye. Átgondolhatjuk, hogy a bizottság legyen elég kreatív, és az Lisszaboni szerződés 16-os cikke alapján egy megerősített jogalapot találjunk az adatvédelem szabályozására, tehát szankciókat kell végrehajtani, illetve szankciókat kell bevezetni. Aztán kérdés az, hogy ez lehetséges-e vagy sem, de bizonyosan tagállamokkal kell vitáznunk, hiszen a büntetőjogi szankciók helyesen nem EU kompetencia. Itt az adatvédelem esetén egyes területeket nem lehet megfelelően kezelni, de mindenképpen döntő, nem az ágazat specifikus szabályok, hanem az internet specifikus továbbfejlesztése ennek a témának. Ez a 95 per 46-os, ez egy általános irányelv, ezen kívül vannak egyéb irányelvek, amelyek az elektronikus kommunikációs rendszereket átfogják. Ezeket a dolgokat nem szabad összekeverni, és a szerzői jogi kérdéseket nem szabad ide keverni. Ez nem szerzői jogi kérdés, az adatvédelem kérdése. És a digitális fejlődés miatt kell most itt valamit szabályoznunk, itt az adatok biztonságáról van szó, hogyan lehet biztosítani, hogy az adatokat, ahol vannak, ott megfelelően gyűjtik. Az adatok biztonság az adatvédelem egyik fontos része. Tehát a hozzáférési kérdéseket, a visszaérési kérdéseket nem tudjuk mi szabályozni, ez a végrehajtás körébe tartozik, de arra mindenképpen figyelnünk kell, hogy az adatbankban található adatokat ne használják más célokra. Itt az első és a harmadik pillérről beszélünk, illetve ennek összefogásáról. Ez az oka egyrészt a 95 46-os irányelv felülvizsgálatának. Meg kell nézni a keret szabályozás, illetve az irányelv összefogását. Jó lenne, hogyha egy rendeletbe fognánk össze ezt a kettőt, az egységes adatvédelmi szint nagyon fontos, és nem maradhatunk el a 95 per 46-os irányában biztosított szinttől. Ez, ezzel a parlamenttel bizonyosan nem lesz lehetséges, és a tagállamok nagy része szintén nem szorgalmazza ezt. És ez az a fontos kérdés, amelyet meg kell válaszolni az ön jelentésében, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani az első és a harmadik pillanat, hogyan lehet összefogni az igazságügyi és rendőrségi együttműködés keretében a belső piac orientált adatvédelem céljával hiszen például a vállalatok profilokat állítanak fel, és ezzel reklámoznak, de éppen ezért van szükség felvilágosult fogyasztókra, tehát a fogyasztókat olyan helyzetbe kell hozni, hogy igent vagy nemet tudjanak mondani ezekre a kérdésekre. Nem tehetünk úgy, mintha a digitalizáció nyom nélkül ment volna el a közintézmények fölött, és éppen ezért az adatvédelmi normák nagyon fontosak, tehát a bejelentési regiszterből eltűnnek adatok, és itt el kell gondolkodni a kivételeken, a nemzetbiztonsági szempontból biztosított kivételeken, ez még időszerű? Hiszen a tagállamok az adatvégedelmi szabályozástól eltérhetnek biztonsági okokból, egyrészt a nemzetbiztonsági kérdések esetében nagyon nehéz ezeket a kivételeket kezelni, hogyha valaki valami bátor kezdeményezést indít, akkor itt a fogalmakkal kell dolgoznunk. Végezetül elnök asszony, azt hiszem, hogy itt a személyes adatok definíciót is át kell gondolni. Az adatvédelmi irányelv vagy rendelet keretet kell, hogy alkossa legyen rugalmas, technológiai szempontból semleges, és egy elképzelés, amely talán megoldhatná határokon átnyúló standardizáció kérdését. Az ISO rendszer az adatvédelem tanúsítása a vállalatoknál egy vizsgálati eljárás keretében, és itt meg kell bizonyosodni arról, hogy megfelelnek az európai adatvédelmi szabályozásnak, és így a felhasználó felismereti, hogy ilyen vállalatokról van szó. Mindegy, hogy Bakóban vagy Párizsban van az adott vállalat, hogyha megvan ez a pecsét és ez a tanúsítás, akkor lehet tudni, hogy az adott vállalat megfelel az európai adatvédelmi szabályozásnak, ez tanúsítva van, certifikálva van, és akkor talán a fogyasztónak már nem lesznek emberek aggodalmait. Tehát ez a határokon átnyúló működés problémáját megoldhatja. Azt hiszem, hogy ezt az elképzelést már uh, megszívlelhetnénk, a japánok is hasonlót foganatosítottak. Communication, uh, and we will have more exchange. Uh, Köszönöm szépen, hamarosan többet fogunk még beszélni erről a témáról. Most Albrecht úr kap szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Angolul is tudok beszélni, nem probléma. I, I cannot speak Greek, sorry. Görögül nem tudok, sajnos. Úgy gondolom, hogy Alex sok mindent elmondott, amit én szerettem volna megemlíteni. The Directive 9546 is the starting point. A 9546-os rendelet a kiinduló pont. Úgy gondolom, hogy ezt most már át kell formálnunk a Lisszaboni szerződés alapján egy új irányelvé, vagy rendeletté, amely e, lefedi a harmadik pillért is. Úgy gondolom, hogy először tisztázni kéne a dolgokat, mielőtt tovább haladnánk. Először is egy irányelvről vagy rendeletről beszélünk, amely nem csak az adatvédelemre szolgál, hanem az információ szabad mozgására is. Ez már célja volt az első rendeletnek is 95-ből, e, felmerül a terrorizmus leküzdésének kérdése is, vagy a hatékony bűnöldözés kérdése is, de ez nem közvetlenül kapcsolódik e- ehhez. Az adatvédelem az egy lehetőség, egy hatékony, átfogó adatvédelem az lehetővé teszi azt, hogy határokon átnyúlóan lehessen az adatokat kicserélni, és harmadik államokkal is természetesen. De természetesen gondolni kell azon feltételek teljesítésére, amelyek a legfontosabb, ezeket kell most szabályoznunk majd. A végrehajtásnál vannak problémák, nem csak az Európai Unión kívül, hanem az Európai Unión belül is. Gondoljuk csak, a, a, gondolnunk kell arra, hogy történnek-e e, visszaélések, milyen büntetések lehetnek itt, szükség van tanúsítványi modellekre is, de úgy vélem, hogy ezt véghez lehet vinni. Most már nagyon jó közleményt kaptunk az Európai Bizottságtól, és úgy vélem, hogy a parlamentnek most már néhány pontot kell megemlítenie, amelyekről úgy gondoljuk, hogy pontosan ebbe az irányba haladnak. Hallottam például egy rendeletről, a parlament ezt támogatná, egy átfogó rendeletet, de természetesen a kérdés az az, hogy egyetértünk-e abban, hogy az adatvédelmi irányelv az kiinduló pont-e egy magasabb, átfogó adatvédelmi standard irányába az Európai Unión belül és azon kívül is, és ezért nagyra értékelném, hogyha ez lenne a pozíciónk, és megalapodnánk később bizonyos elvekben, de általánosságban úgy vélem, hogy jók az elveink az adatvédelmel adatvédelmi szabályainkban, és úgy vélem, hogy ezeket meg is kell tartanunk, és plusz szabályokat kell alkalmazni a végrehajtás számára, figyelembe kell venni az új technológiákat, például a cloud computingot, a profilozást, ami ugyancsak nagyon fontos, és úgy, ha már az internetről beszélünk, amely amelyet számos rendelet lefed, például a magánélethez való rendelet, akkor beszélni kell arról is, hogy mi a helyzet az áll nevekkel, és nagyon fontos az, hogy beszéljünk a információs öntmeghatározásról. Ez rendkívül fontos, hiszen ebben a korszakban már minden mindennel összekötődik, a fotó felismerés kapcsán már bármit tudhatnak rólunk. Tehát nagyon fontos tudni azt, hogy ez egy adott személyhez kötődik, vagy egy álnévhez. Köszönöm ezt, azt az utolsó hozzászóló, és utána pedig a jelentéskészítő fog röviden még hozzászólni. Äh, ich will mich auch kurz fassen. Köszönöm szépen, rövidre foghatom. Tény az, hogy nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy már van adatvédelmi irányelv, amire építhetünk, tehát ezt nem szabad félretennünk, és teljesen új dolgokat kitalálnunk, kifejlesztenünk, hanem ezen az alapon kell mozognunk, és felvetem a kérdést, hogy hogyan lehet ugyanolyan mértékeket létrehozni, és az adatvédelem harmonizációjához hozzájárulni, például a bűnöldözésről és a bűnmegelőzés területén, hogyan tudjuk ezeket a területeket szabályozni, és az adatvédelmet egységesen végrehajtani az EU-ban, és milyen lehetőségeink vannak az EU-n kívüli cselekvésre az ismert problémákkal. Az adatvédelem mindenki szemre elérhető kell, hogy legyen, ez kell, hogy legyen az elv, amit szem előtt kell mindig tartanunk, és azt hiszem, hogy néhány dolgot pontosan át kell gondolnunk, és pont egyes területeket, mint például hogyan bánunk a munkavállalói adatvédelemmel, talán ezt is itt kell rögzítenünk, tehát ezt, ezt is át kell gondolnunk, és az ezzel összefüggő specifikus dolgokat figyelembe kell venni. Azt hiszem, hogy a végrehajtás felügyelete is nagyon fontos vitaink során. Itt a szegés eszköze alkalmas arra, hogy itt valóban védelmet biztosítsunk. Ezt nagyon fontosnak tartom, és egy másik pont az, hogy mire van szükségük a polgároknak valójában az adatvédelem, a személyes adatok védelme tekintetében és itt valóban az átláthatóságról kell beszélnünk, a valós átláthatóságról, a könnyű hozzáférésről, a jogsegélyről, a panaszemelési lehetőségről, a tagállami bíróságnál és az adatokkal való takarékosságról. És egy utolsó előtti pont, ami szerintem nagyon fontos, ez az adatvédelmi ombudsmanok hatáskörének erősítése, rendkívül fontos a függetlenség erősítése esetükben, és a hatáskörök átgondolása. Végezetül nem szerettem, hogyha minimális standardekről beszélünk az adatvédelem területén, hanem lehetőség szerint messze menő standardekről, azt hiszem, hogy ezt illetően elmélyült vitákat kell folytatni a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők között. Ennyi lenne. Thank you very much. Then, Mr. Köszönöm szépen. Fosz úr, röviden zárja le a vitát, kérem. Úgy látom, hogy nagyon nagy támogatásnak örvendett a vita során, mégis megadom röviden a szót. Köszönöm szépen, mivel rengeteg témát említettek, nem is igazán lehet erre reagálni sokan megijedtek, amikor azt mondtam, hogy új szemületekkel az adatvédelemre tekinteni. Nem arra gondoltam, hogy most teljes mértékben elfelejtjük az irányelvet. Természetesen ez lesz a kiinduló pont, és nem szeretnék egy olyan helyzetet, amikor a jelenlegi igazán jól alkalmazott szabályokról elfeledkeznénk. De a legfontosabb az, hogy értékelni kell azt, hogy hol lehetne másképp eljárni. Természetesen említette sokfajta dolgot, nem tudok most, nem tudom megmondani azt, hogy ezt kritikának szántak-e vagy sem, de amit hallottam, abból azt tudom leszűrni, hogy ez megerősíthető, és sok mindent már én is megemlítettem. És az utolsó pont, az alapvető standardokat illetően nem az a legfontosabb, hogy legmagasabb vagy legalapvető standardokat hozzunk létre, hanem inkább arról van szó, hogy egy általános szintet érjünk el a védelem területén. Ez legyen a legmagasabb szint, bármi is legyen a, ennek a határa, de úgy szere, azt szeretném, hogyha a tagállamok mindegyikében ugyanazokat a standardokat alkalmaznának, és ez magas szintű legyen, nem szabad csökkenteni a standardokat, hanem javítani kell azokat. Köszönöm szépen az ötleteket, és azon leszek, hogy ezeket a pontokat bevegyem a jelentésembe is. Remélem, hogy nagyon jó szinten tudunk majd tovább haladni, és egy nagyon jó, modern adatvédelmi szabályt tudunk elérni. Köszönöm szépen. Látható a támogatás. Következik az utolsó napi rendi pontunk. Nagyon későn van már most a délután. Invite Mr. Vizi Visi Alszótó. Megkérjük Manser Vizi urat. And uh, this, this point is uh, the... Ez a napirendi pontunk lesz az első eszmecsere a több éves pénzügyi keretről 2014-2020 között. Ahogy tudják önök is, a Súrás Szakbizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos az, hogy meghallgassuk a két főigazgató véleményét meghallgassuk a két főigazgatóság véleményét, a belügyi főigazgatóság és az igazságügyi főigazgatóság véleményét, hogy hogyan vélekednek erről. A belügyi főigazgatóság a hármas szekció értelmében felel a migrációs hullámok kezeléséért, ezért hozzájuk tartozik a visszatérítési alap, a menekült alap és két program is, az általános program alatt a szabadságok védelmét illetően, és a Frontex, az ISO, a CEPOL, a Europol és a jövőbeli IT Agency is ide tartozik, illetve a szemtikus rendszerek kifejlesztése, a FIS, SIS és az EU is ide tartoznak. Az igazságügyi főigazgatóság három programért felel, az alapvető jogok és igazságszolgáltatás, alapvető jogok, állampolgárság, büntetőjog, kábítószer megelőzés és információ, van három ügynökség, a alapvető, ügyek, alapvető jog ügynöksége, Eurojust és az Európai Kábítószer Nyomonkövetési Ügynökség. Először szeretném megadni a szót Manservisi úrnak, <coughs> utána pedig le azt aztán kapja meg a szót, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a meghívást. Nos, egy rövid áttekintést szeretnék adni a jelenlegi helyzetről, a problémákról, illetve egy-két jövőbeli lépést szeretnék fölvázolni, alapvető információkat szolgálni a vitához, illetve természetesen rendelkezésükre állok majd a továbbiakban is. Nézzük a jelenlegi helyzetet. A belügyi eszköz 0,47%-át kapja az egész Európai Uniós költségvetésnek, ez 4,6 milliárd, erre ez ide tartoznak a programok, az ügynökségek és az informatikai rendszer. Tehát 4 milliárd adott kap a szolidaritási program, illetve a migrációs, migráció kezelése, ez négy alapba tömörül, és ezeket egy közös management board irányítja. Ezen kívül a biztonság és a szabadságjogok védelme, ezek a ország specifikusak. Az ügynökségeket, mint a, a költség, az ügynökségek kapják a költségek 18, 18%-át, a Europol, a Cepol, a Frontex, a illetve a SZISZ és a VISZ utódja. Még egy gondolatot szeretnék megemlíteni, hogy ezeket az alapokat hogyan osztjuk meg egy időszakon belül. Ez elég érdekes, hiszen néha vannak hátralékok, néha nagyon alacsonyról indulunk, aztán 2013-ra nagyon magasak az összegek, kb. 15%-os az emelkedés átlagosan, és ez nagyon fontos, ennek két oka van. Az egyik az az, hogy az abszorciós kapacitást kiaknázhassák a tagállamok, illetve másodszorban ez megfelel az Európai Uniós felelősségvállalásoknak az egyes politikai területen, területeken, és így tudjuk megvalósítani a Stockholmi programot. Ez rendkívül fontos, hiszen ez lesz a kiinduló pontja a következő költségvetési keretnek. Nagyon gyorsan a második gondolat. Mi az, ami nem működik a jelenlegi rendszerben? Nos, azt kell, hogy mondjam, alapvetően két hiányossággal kell számolnunk. Az első, amit nem tudunk megtenni. Nézzük. Mi az, amit nem tudunk megtenni? Gyorsan kellene reagálnunk egy krízisre, egy válságra, segíteni kellene a frontvonalon helyezkedő tagállamoknak, segíteni kellene a bajba jutott partner országoknak, illetve gyors kezdeményezést kell tenni, akkor, hogyha nemzetközi védelemre szorulnak az emberek. Például Szomáliára gondolok, vagy Líbiára, Egyiptomra, Tunéziára. Most ezeket a lépéseket nem tudjuk megtenni, azért, mert nehézkes, bürokratikus a rendszerünk. Ezért mondhatom úgy is, fogalmazhatok úgy is, hogy nagyon keveset tehetünk. Aztán nem csatlakozhatunk vizsgálati csapatokhoz. Ez egyre inkább, egyre fontosabb eszköz a nemzetközi bűncselekmények elleni harcban. Vagy például ez azt jelenti, hogy a különböző programokból kell bizonyos költségeket átcsoportosítanunk. És végül harmadik országokkal szemben saját érdekeinket nem mozdíthatjuk előre, nem képviselhetjük. Például hogyha a visszatoloncolási egyezményt szeretnénk kialakítani, ezt nem tudjuk megtenni, csak partnerségi egyezményre van mandátumunk, tehát néha nem tudjuk elvégezni azt a feladatot, amire szükség lenne. Azt szeretnénk, hogy egy visszatoloncolási engedmény, e, e, megállapodás szülessen, és megpróbálunk meggyőződni arról, hogy a visszafordított személyekkel megfelelően bánnak az eredeti országaikban de ebben a lépésben nem tudunk, e- ebbe az irányban nem tudunk ellépni, és nem tudjuk például a határainkat megerősíteni, vagy a határaink ellenőrzését föllendíteni. Néha más pénzügyi eszközökből kell pénzeket átcsoportosítanunk. Aztán másik probléma, a megvalósítási mechanizmus, ez alapvetően úgy áll föl, hogy ahelyett, hogy a migrációs kockázatot fölvállalnánk, illetve megnéznénk, és megnéznénk az egyes tagállamok helyzetét, állapotát, például a külügyi, külső határok alap felosztásakor, Sajnos nem előre tekintünk, hanem hátrafelé. Tehát például, hogyha az egyik tagállam egy évben jól végezte a külső határok védelmét, és jól takarékoskodott, akkor a következő esztendőben tulajdonképpen még büntetést kap ezért. Tehát nem a jövőbe tekintünk, és nem a jövőbeli objektív kockázattal számolunk. Ez igaz a management boardra, illetve igaz a menekült alapra is. Ezek a különböző alapok mind hátrafelé tekintenek, ahelyett, hogy előre néznének a jövőbe. Aztán a második hiányosság. Mindent régi menedzsment rendszerben osztunk föl. Ez azt jelenti, hogy több mint száz programmal, munkaprogrammal van dolgunk évente. Ez azt jelenti, hogy minden évben minden alap tekintetében meg kell néznünk a több éves tervet, amelyet a periódus elején hoztunk létre, illetve az éves programokat is, amely ugye majdnem 27 programot jelent az opt-in, opt-in, opt-outok függvényében. De hát el lehet képzelni, hogy mindegyik alapnál, tehát mind a négy alapra ezt meg kell vizsgálnunk, a programozás, a monitoringozás, az auditok tekintetében, ugyanígy ez rengeteg, rengeteg munkát és rengeteg munkaerőt kíván. Hogyha ezekbe a mechanizmusokba bele kell szólnunk, és rugalmasak akarunk lenni, nos hát akkor teljesen megbénul az egész rendszer. Tehát ez egy, a második nagyon fontos hiányosság. A harmadik, önök is tudják, mindegyik alapnak megvan a maga jogi alapa, alapja, ez pedig azt jelenti, hogy vertikálisan különállóak ezek az alapok, viszont néha vannak átfedések. Tehát ahelyett, hogy a célokra tekintenénk, a célkitűzésekre, inkább az eszközök megvalósításával foglalkozunk, néha pedig ez nem a kellő megközelítés. Tehát ez az, ami nem működik eljárási szempontból, illetve tartalmi szempontból. És végül nézzük, hogyan léphetünk tovább, az alapoknak mi a hozzáadott értéke. Nos, először is csak egy-két példával élnék, hiszen nincsen nagyon sok időnk, de ha akarják, akkor részletekkel is szolgálhatok. Nézzük például a külső határok ellenőrzését. Beszéltünk ugye a Schengeni zóna bővítéséről például. Nézzük, meg kell vizsgálni, hogy hogyan segíthetünk strukturálisan adott tagállamoknak, akik a külső határokon helyezkednek, és az egész Európai Unió védelme a feladatuk. Azt hiszem, hogyha az új Schengeni értékelési eszköz megszületik, akkor tovább léphetünk ezen a területen, nem lesz ennyire megkötve a kezünk, és meg kell változtatni a határok ellenőrzésének megközelítését. Nem csak a határon fekvő országoknak feladatuk ez, hiszen ez, az, ez a tevékenység az Európai Unió érdekeit szolgálja. Az állampolgárok ebben bíznak, és hogyha kvalitatív szabványok alapján, a szava hihetőség alapján értékeljük őket, az rendkívül fontos. Fontos látni, hogy ezek az országok az egész Európai Unió érdekében járnak el, ezért a finanszírozási programban ezt az ügynökségek segítségével támogatnunk kell. Az ügynökségeknek strukturális támogatást kell nyújtaniuk, nem csak végszükségben szabad hozzájuk fordulni. Nézzük, mit történik a dél földközi tengeri területen. vannak emberek, akiket meg kellene védeni, vannak országok, akiket támogatni kell. Itt vannak, ezekben az országokban vannak regionális védelmi rendszerek, tehát vannak olyan emberek, akik nemzetközi védelemre jogosultak. De azt kell, hogy mondjam, hogy a terhek megosztása Európában nem igazságos, és még azt sem mondhatom, hogy lennének eszközeink az ösztön, ösztönzésre. Túlságosan merev, ez a rendszer. Fontos, hogy olyan eszközöket hozzunk létre, amelyekkel egyensúlyt teremthetünk. Aztán a biztonság területén, ami például a cyberbűnözést illeti, vagy a határon átnyúló bűnözést. Nos, itt pénzügyi hiányosságok vannak, a rendfenntartó szerveket támogatni kell megfelelő tudással, megfelelő informatikai háttérrel. Ami a külügyi fellépéseket illeti, ahogyan már említettem, alapvetően olyan eszközzel dolgozunk, amelyet fejlesztési célra alakítottunk ki, és ezt nagyon jól tudom, mert hat éven keresztül voltam a fejlesztési főigazgató el lehet képzelni, hogy milyen nehéz ezeket az eszközöket felhasználni, olyan eszközöket, amelyek valóban a támogatásra, a segélyezésre irányulnak, miközben az Európai Unió érdekeit szolgálja az, hogy ezek az országok valóban talpra álljanak. Tehát van itt egy hatalmas dikotómia, és mindig kompromisszumot kell találnunk, de erre nincs meg, nincsenek meg a megfelelő eszközeink. Már többször mondtam, hogy hogyha nem tudjuk föntartani a visszatoloncolási egyezményeket olyan úgy, olyan formában, hogy a saját érdekeinket szolgálja, akkor nagy bajban leszünk. Ehhez sokszor partnerségre, partnerségi eszközökre van szükség. Hogyha nincsenek megfelelő eszközeink, megfelelő reformokat nem tudunk létrehozni, akkor lehetetlen helyzetbe leszünk, hogyha nincs megfelelő finanszírozás arra, hogy a visszafordított emberek megfelelő bánásmódban részesüljenek, nos akkor ez megint problémát jelent, akkor a politikánk csődbe jut. Ezek csak példák voltak. Elmondtam, hogy hol vannak hiányosságok, és mik a terveink. Van még egy dolog. Az egész architektúráját, struktúráját egyszerűsíteni kell. itt az alapokra, az ügynökségekre gondolok. Nos, először is az alapok számát csökkenteni kell kettőre. Az egyik a migrációval, illetve a menekültekkel kell, hogy foglalkozzon, a másik pedig a biztonsággal és a határok ellenőrzésével. Így a fragmentációt egy kicsit csökkenthetnénk, a jogi alapokat csökkenthetnénk, és felhasználó barátabb lenne az egész. Aztán a többéves programok és az éves programok kombinációja túlságosan nehézkes, nagy bürokratív terhet ró ránk. Több száz programot kell értékelnünk évente. Azt hiszem, hogy egy többéves programba kellene gondolkoznunk, amelyet aztán éves cselekvési tervekkel lehetné alakítani. De nagyon jó lenne, hogyha nem kellene évente száz programot elemeznünk, értékelnünk, azért, hogy megtaláljuk a célkitűzéseinket. Az egyszerűsítésben a harmadik gondolat az, hogy a megosztott irányítást szisztematikusan alkalmazzuk. De egy megreformált megosztott irányítást, mert eddig csak a legfontosabb prioritások kiosztásáról van szó, évente megnézik, hogy mi történt, és az ellenőrzi, ellenőrzik a kiadásokat. A bizottság a megosztott irányításról úgy gondolkodik, hogy inkább a célkitűzésekre vonatkozó szerződésnek kellene ennek lennie, tehát utólagos eljárás helyett inkább előre meg kellene határozni a tagállamokkal közösen az egyes tagállamok által elérendő célkitűzéseket, és aztán mutatókat kell felállítani, és átláthatóbbá válna az, hogy mit értek el ezek az országok, átlátható lenne, hogy sikerült-e megvalósítani a célkitűzéseket, vagy sem. Tehát megosztott vezetésről van szó, de egy megreformált, megosztott vezetésről. The commission level, uh, building on the experience reached so far on... Ez az, amelyet a tapasztalataink alapján előre tudunk irányozni. Aztán ott vannak a sürgősségi kérdések, hogyha lenne pénzünk, akkor azt hiszem, hogy gyorsabban mobilizálhatóak lennének pénzforrások, és így segíthetnénk például a frontvonalon helyezkedő tagállamoknak. A gyors reagálási kapacitásunk sajnos nagyon korlátozott. Ez a politikai terület nagy nyomásra, nagy nyomással kell, hogy számoljon, méghozzá előre nem látható nyomással, legyen ez migráció vagy más téma. Tehát erre sajnos nem állunk készen. És végül, utolsó megjegyzésem, az ügynökségek szerepe. Az ügynök, ügynökségek szerepe rendkívül fontos, ahogy önök is tudják, de itt az fontos, hogy az ügynökségeinket egy olyan rendszerben használjuk, amelyet jobban értenek az állampolgárok, a tagállamok és az európai intézmények is. Ez azt jelenti, hogy a célkitűzésekre szeretnénk központosítani. És végrehajtó ügynökségként szeretnénk ezeket kezelni, nem technikai szempontból mondom ezt, de például egy olyan program keretében, amely támogatja a határok ellenőrzését. Lehet, hogy itt a Frontexet jobban kihasználhatnánk, technikai támogatást nyújtana ezeknek a tagállamoknak, ez tudást is jelent, segélyt, támogatást, illetve kvalitatív standardeket. és ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül egy emelt költségvetésű ügynökségről van szó, hanem arról, hogy egy bizonyos célra használnánk fel ezeket az ügynökségeket. Ezzel átláthatóvá válna, hogy mit tehetnek ezek az ügynökségek. Ugye itt a célkitűzések politikai szinten dőlnek, dőlnek el, a célkitűzések fényében végrehajtási ügynökségek lennének, nem technikai szempontból ismétlem ezek az ügynökségek. Tehát fontos lenne, hogyha a kereslet alapján tudnának reagálni az ügynökségek. Nagyon röviden, hiszen szorít bennünket az idő, és különben sem lehet mindent megoldani ennyi idő alatt, de ezek voltak az építő kövei az általunk készített elemzésnek, mi az, ami rendelkezésünkre áll, mi az, ami nem működik, és mi az, amit tehetünk a jövőben. A 2013-as időszakhoz állunk közelebb pénzügyi szempontból, mint a kezdeti időszakhoz. Köszönöm. and now I would like to ask Köszönöm szépen, most pedig Lebail asszonyt kérem fel arra, hogy folytassa, és utána a képviselők szólhatnak hozzá, vagy tehetnek fel kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony igazságszolgáltatási szempontból kis költségvetéssel dolgozunk, mert egy milliárd eurót kaptunk 7 évre. Ez az egész EU költségvetésnek 1%-át teszi ki, tehát nem túlságosan sok pénz ez. Az egy milliárdból 36% megy az ügynökségekre, ismerjük, hogy milyen ügynökségekről van szó, a esélyegyenlőség ügynökség, Eurojust, és természetesen a kábítószerekkel foglalkozó ügynökség is. Tehát a költségvetésük nagy része az ügynökségeket illeti meg, a többi esetben pedig van még öt programunk, amelyek az évek során bonyolódnak le. Van politika kialakítás, és, és ez, ezre is fordítunk pénzt. Megnéztük eh, azt, hogy eh, a programok hogyan működnek, értékeltük ezeket a programokat, és ennek az értékelésnek az volt az eredménye, nem volt meglepő. Először is megmutatkozott az, hogy a programok nagyon hasznosak, de azt is láthattuk, hogy eh, ahogy ezeket a programokat végrehajtják, az azt mutatja, hogy ezek kis programok, túl nagy az adminisztráció ezzel kapcsolatban, és ez megnöveli a költségvetést, tehát itt még lehetne javítani a végrehajtás során. Tehát ezen dolgozunk a jövő szempontjából, és azon vonalak mellé működünk mi is, amit a bizottság elmondott globálisan próbáljuk tekinteni a több éves pénzügyi keretet. A hozzáadott érték kapcsán is beszélünk arról, hogy a fő politikai prioritásokat kell támogatni, amelyek nagyon fontosak, és az eredményeken is sokat gondolkodunk. Itt vannak hiányosságok ahogy most dolgozunk, nagyon nehéz rámutatni az igazi hatására a támogatásnak, amit kapunk. Tehát ez, ezekben a pontokban gondolkodunk. Nézzük meg a lényeget, megvizsgáljuk a lényeget, mi a legfontosabb az igazságszolgáltatás szempontjából, az igazságügy szempontjából az elkövetkező években. Nagyon fontos a politikák végrehajtása az igazságügy területén. Nemrégiben és a jövőben is új legislatív jogalkotási eszközöket fogunk kidolgozni, és az igazságügy területén nem elég az, hogy elfogadjuk az eszközöket. Rendkívül lényeges az is, hogy kell, kellenek olyan elemek, amelyekkel biztosítani lehet azt, hogy ezek a jogi eszközök valóban végrehajt Tudnak. Különböző módon lehet ezt elvégezni. Először is kikép- továbbképzésre van szükség. A Stockholm program már arra kér bennünket, hogy képezzük ki az európai jogászok mintegy felét, és ennek megvan az oka, Hogyha nem képezzük a bírókat, a jogászokat az irányába, hogy hogyan kell alkalmazni az európai jogot, akkor az nem is fog megfelelően működni. Tehát az oktatás, a képzés rendkívül fontos elem lesz a jövőben. Hallhattuk korábban, hogy mennyire fontos az adatvédelem. Az adatvédelem területén például az új rendszer értelmében meg lesz az igény arra, hogy sokkal erősebb legyen az együttműködés az adatvédelmi hatóságok között. Meg kell érteni egymást, alkalmazni kell a jogi eszközöket majd. Tehát ugyanúgy kell értelmezni ezeket az eszközöket. Ez csak egy példája mindennek, de megmutatja azt, hogy mennyire fontos az oktatás és a képzés. Még egy elem van, ami rendkívül fontos, ez pedig a számítógépes technikák kifejlesztése. Nem csak websájtokról van szó, hanem egy operációs, operacionális websájtról van szó ebben az esetben, ahol az igazságügyi szervek megtudhatják egy gyanúsított jogi múltját, az együttműködés egy módja ez. Van számos jogi eszköz a család jogban is, amit végre lehet így hajtani. Tehát rendkívül fontos a számítógépes eszközök kifejlesztése. A harmadik elem az a határokon átnyúló együttműködés. Ez rendkívül fontos téma, Hadd mondjak egy példát, például a Child Alert System, ez nagyon fontos, amikor gyerekeket akarunk gyorsan megtalálni. Ez ugyancsak fontos elem lesz a jövőben, tehát ez a határokon átnyúló együttműködés. Az állampolgároknak ismerniük kell a jogaikat, nem lehet végrehajtani a jogokat, hogyha nem ismerjük azokat, és ez is egy olyan um, kérdéskör, amelyel foglalkozni fogunk. Tehát ezek az előzetes elemek, amelyekről gondolkodunk, és megvan még az a opció is, hogy hogyan fogjuk ezeket végrehajtani. Azt mondtuk, hogy öt program lesz, ezeket majd egyszerűsíteni szeretnénk, és lehet, hogy egy program lesz, amelyben egyesítjük az összes politikai prioritásunkat, legyen azok alapvető jogi kérdések, vagy büntetőjogi kérdések, és ezáltal könnyebb lesz a végrehajtás azon szervezetek számára is, akik kedvezményezettjei ezeknek a pénzösszegeknek. Tehát eh, egy eh, nagyon fontos átalakítása folyik annak, hogy hogyan költsük el a pénzt, és eh, nagyon sokat gondolkodunk azon, hogy milyen programokra költsük ezeket a pénzeket, amelyeket a költségvetési hatóságtól kapunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen nagyon kis részéről beszéltünk az Európai Unió költségvetésének, pedig ez egy gyorsan növekvő terület, és valóban ez rendkívül fontos kérdés lesz számunkra, hogy hogyan tudunk elegendő eszközt szerezni ahhoz, hogy lefedjük az összes programot és a növekvő igényt. Az is igaz, hogy a Földközi-tengerben, Földközi-tenger térségén tapasztalható krízis intőjel volt arra, sokkal rugalmasabban és gyorsabban kell reagálnunk. Álváró úr, Keller asszony, utána pedig majd folytatjuk. Álváró úr volt az első, vele kezdjük. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a két vendégünknek ezt a nagyon hosszas betekintést. Tehát megpróbálnak különböző struktúrákat kialakítani. <coughs> Beszéltünk már mindenről ma. Van három bekezdés ebben a jelentésben, amely arra utal, hogy a költségvetési kollégák alábecsülték, hogy mennyire fontos ez a terület. Gariga kollégánk készítette el ezt a jelentést, a teljes éves költségvetést lefedi ez, és természetesen korlátozott volt itt a lehetőség, hogy erről beszéljenek, de korábban beszéltünk a biztos asszonynal, és a Strasbourg is beszéltünk vele, két alapot javasol, de szeretnék többet megtudni erről. Beszélt az európai szomszédsági politikáról is ebben a fejezetben, amely ugyancsak az igazságügyhöz és a belügyhöz kötődik. Nagyon sok program párhuzamos egymással, kötődik egymással. Nem csak Afrikáról kell beszélnünk, az európai szomszédsági politikáról is, és jó lenne, hogyha ezeket áthelyeznék a belügyi portfólió felelősségi körébe, mert a szomszédsági politika mindig is kihat, és mindig is kihatott arra, ami az Európai Unióban történt. Nem csak a menekültügyi kérdések tartoznak ide, Oroszországgal együttműködünk, együttműködünk uh, Ukrajnával, és uh, tehát uh, jó lenne, hogyha ebben a fejezetben is tükröződne mindez. A harmadik fejezetről van szó, és ez már a második pontomra rátérek, és ha nem beszélt erről, pedig ez érdekes lenne. Van egy olyan javaslat, hogy legyen egy kettes fejezet, amely csak az állampolgársággal foglalkozna. Itt lenne a kultúra, oktatás, biztonság, szabadság. Ez eléggé furcsa, mert az állam polgársági rész egyharmadát teszi ki a teljes költségvetésnek. Tehát lehet, hogy a kollégák, hogyha egyetértenek ebben, akkor lehet, hogy meg kell próbálni Gariga úra pozitív benyomást gyakorolni. Nem elég egy fejezet, az állampolgársági fejezet, amelyben mindenről beszélnek. Kommunikáció és fiatalság, nagyon fontos ez persze, de kellene arról is beszélni, hogy a biztonság kérdése az egy teljesen más terület. Ön azt mondta, hogy amit elmondott, azt támogatni tudom. Úgy gondolom, hogy a mi jelentés tervezetünkben is ugyanilyen következtetésre fogunk jutni. Most éppen a módosítókkal vagyunk elfoglalva. Szeretnék, hogyha ezt a súre figyelembe venné majd, de ne felejtsük el, hogy a tagállamokra is szükség van. ha a tagállamoknak más a mint nekünk, akkor ez a többéves pénzügyi keret más irányba fog mutatni. Szükségünk van úgy a fejezetre, mint ahogy az most van, nem kell egy ilyen kombinált fejezet az állampolgársággal kapcsolatban, és a szomszédsági politikákat pedig a harmadik fejezetbe kell helyezni, amely az önök helyzete, mert itt nagyon sok szinergia van, és lehet, hogy így még bürokratikus költségeket is porolhatnánk Köszönöm. Köszönöm szépen, Keller asszony. Köszönöm szépen. Én is nagy érdeklődéssel hallgattam az előadókat, és lesz is egy-két kérdésem. Először is, ami a megosztott irányítást, a shared managementet illeti, ma azt, hogy elmondta a Sure Bizottságban, hogy ennek a hatáskörét ki akarja bővíteni, ön pedig azt mondta, hogy meg akarja reformálni. Azt hiszem, gondolom, hogy ez kéz a kézben jár, ez a két lépés. Tudni szeretném, hogy milyen területekre szeretné bevezetni a megosztott irányítást a külügyi területekre, és tehát látni szeretném, hogy pontosan hol lesz ez érvényes. Ezen kívül nagy érdeklődéssel hallgattam azt, hogy a külső dimenziónak a DJ Home hármas fejezete alatt legyen a költségvetése. Azt gondolom, hogy a fejlesztési pénzeket nem lehet az Európai Uniós érdekekre felhasználni. Örülök, hogy kimondta, hogy ezzel elősegítjük ezt, hiszen gyakran azt mondják a biztosok, hogy ez csak a fejlesztendő országokra vonatkozik, pedig hát ott van, hogy a migráció, a bevándorlás, annak a megállítása, és ezen kívül a szegénységi kérdése is. Látni szeretném azonban, hogy ezt hogyan is értelmezi a hármas fejezet alatt szeretne költségvetési sort látni, hogyha igen, akkor ez mit tartalmazna, benne lenne a DCI alapján a migráció, vagy ezt áthozná, vagy legalábbis a nem fejlesztési részét áthozná. Beszélt a visszafogadási, visszatoloncolási egyezményről, ezt a jelenlegi tematikus programban finanszírozzuk, akkor hogy erre nincs szükség, mi a véleménye erről, illetve hogyan gondolkodik arról, hogy a külügyi dimenzióra szánt összegeket hogyan kellene fölhasználni. Ugye Észak-Afrikában új helyzettel kell számolnunk, eddig a tematikus programot az együttműködésre szántuk, a határőrök, illetve a rendőrségi felépések meg erősítésére, hogyan vélekedik erről az észak-afrikai forradalmak tükrében. És végül egy utolsó kérdés, a két pilléres rendszerre vonatkozik. Tehát van egy bevándorlási, egy migrációval foglalkozó alap, illetve van egy biztonsági, határvédelmi alap. Mi ennek az előnye? Az egyszerűsítésen túl milyen előnyöket lát ebben, hiszen a migrációs alapban ugyanúgy ott lenne a menekült alap, az integrációs alap, tehát eddig ez külön volt, illetve volt egy, visszautasít, egy visszatoloncolási alap is. Látni szeretném tehát itt az érveket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Buszutil úr szó. Igen, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, kiváló beszámolót hallottunk, és köszönettel tartozom azért is, mert őszintén szóltak az előttünk álló nagy kihívásokról. Egyetértek teljes mértékben az elhangzottakkal, és véleményem szerint ez kiváló alapot ad a, arra, hogy előrelépjünk majd ezen a területen. Azonban szeretnék egy-két gondolatot fölvetni, amelyet elterveztem. A költségvetésnek meg kell felelnie az elképzeléseinknek, a jövőképünknek, és elképzelhető, hogy ezzel át kell gondolnunk az egész kérdést. Ahelyett, hogy a fejezetekből indulnánk ki, tehát ott az 1-es, 2-es, 3-as fejezet, és azokra épülve, lehet, hogy nem ezt a megközelítést kellene alkalmazni, hanem újra kell gondolni azt, hogy milyen irányban szeretnék elmozdítani az Európai Uniót. Reding alelnök asszony többször is teljesen világosan fogalmazott, a következő nagy projektje az Európai Uniónak az Állampolgárok Uniója. Ez egy jövőkép. Megfelele a költségvetés ennek a jövőképnek? Azt hiszem, hogy ez az alapkérdés, ezt föl kell tenni, hiszen ha jól tudom, akkor a belügyekre 1 százalékot szánunk, az egész Európai Uniós költségvetésnek 1%-a, hát ez nem felel meg ennek a nagyvonalú jövőképnek, az állampolgárok Európája jövőképének, az egységes piacot követően. Aztán ehhez kapcsolódik a stokholmi program kérdése. Mennyire veszik ezt figyelembe, akkor, amikor a többéves pénzügyi keretet kialakítják hiszen néha az a megérzésem, hogy döntést hoztunk a Stockholmi program kapcsán, aztán egy cselekvési programot kialakítottunk ennek kapcsán, de aztán az egész dugába dől. Látni szeretném tehát, hogy ez mennyiben valósul meg a politikákban. Ezt szeretném tisztázni tehát. Aztán következő megjegyzés. mennyiben sikerül olyan költségvetést létrehozni, amely megfelel a konkrét szakpolitikai területeknek? Például ma szavaztunk a Frontexről, úgy döntöttünk, hogy a Frontexnek meg kell tudnia vásárolnia saját eszközeit, felszerelését. Hogyha ilyen hatalommal ruházzuk fel őket, még akkor is, hogyha minimális eszközterületről beszélünk, akkor is hatalmas költségeket von ez maga után. Mit jelent ez mostantól kezdve? Meg tudjuk pontosan, hogy milyen irányba szeretnénk a Frontex-et továbbvinni? A következő öt esztendőben, már ami az eszközeket illeti? Hiszen ugye a Frontex mandátumát öt év múlva fogjuk felülvizsgálni. Aztán ott vannak az ügynökségek. Tudni szeretném, hogy különösen a bevándorlással foglalkozó ügynökségek felelősek-e, felelősnek kell -e lenniük az ide vonatkozó alapokért. Ugye ott van a négy alap, ezen kívül ott vannak az ügynökségek, a Frontex, az EASO, ezek a bevándorlási alapok területére specializálódtak nem kellene a Frontexnek a külső határok alapjába beleszólni? Nem tudom, hogy van-e ilyen szerepe a Frontexnek jelenleg, ha jól tudom, akkor nincs, vagy legalábbis nincs közvetlen beleszólása. Ugyanígy az EASO-val, ugyanígy ez, ugyanez a helyzet az EASO-val, specializálódni fog erre a területre, a menekültügy területére, és lehet egyértelmű, hogy jó lenne, hogyha beleszólhatna, vagy legalábbis szava lehetne az egyes tagállamok által frájtott több éves költségvetésbe. És végül. Nagyra értékelem Viszi úr megjegyzését a sürgősségi helyzetekre vonatkozóan, ugye ez egyértelmű. Ezért úgy gondolom, hogy az új pénzügyi keretben mindenképpen alokálni kell olyan összegeket, amelyeket könnyen le lehet hívni vészhelyzetekben. De ezen túl kell lépnünk, ezen is túl kell lépnünk, és foglalkoznunk kell a szolidaritás kérdésével, hiszen erre is szükség van egy válságot, egy, egy vészhelyzetet követően. Nézzük például Görögországot. Lehet, hogy ma nem beszélünk vészhelyzetről, sürgősségről, de még mindig szó van szolidaritásról, hiszen a bevándorlók száma meghaladta a erre vonatkozó kapacitásunkat. Tehát igen, elfogadom azt, amit a sürgősséggel mondott, de azt hiszem, hogy ezen is túl kell lépnünk. Nagyon sok megjegyzésem lett volna, de azt hiszem, hogy már így is túlságosan sok időt kértem, úgyhogy ezzel lezárom a hozzászólásomat. Köszönöm, mondja az elnök Papa Nikolaou úr következik. Én is tartozom az előadóknak, őszinték és Kristály tiszta az álláspontjuk. Ezt köszönöm. Nagy kár, hogy ez az utolsó napi rendi pontunk, és ezért sokan hiányoznak a mai eszmecseréről. A kérdésem a következő valóban a programjainkat, az alapjainkat, a pilléreinket felhasználó baráttá kell tenni, mind az állampolgárok, mind pedig a tagállamok számára. Mindenkinek értenie kell, hogy mi is az előttünk álló feladat. Ugyanakkor ebben az időszakban már vannak felhasználó barát alapok, például ott van a visszafordítási alap, a visszatoloncolási alap. Ez konkrét, és egyértelmű, hogy miről szól. A bizottságtól azt a választ kaptam, hogy 2011-ben 25 milliót szánnak a visszafordítási alapból Görögországnak, hogy visszasegítsék Görögországba azokat, akik vissza akarnak térni. Hogyha jól tudom, csak 800 ezer eurót kapott meg a görög kormány. Kérdésem tehát a következő. Az alapok felhasználása tekintetében hogyan győződhetünk meg arról, hogy valóban le tudjuk hívni a megfelelő pénzforrásokat? Concerning the absorption of funds, I believe this is a very important point. Véleményem szerint az alapok lehívása, az abszorciós kapacitás rendkívül fontos kérdés, és az itt elhangzott százalékos arány túlságosan szűk, hogyha vannak még erre vonatkozó pénzforrások, alapok, akkor ezeket költsük el a tagállamokban. Különösen azokra a tagállamokra gondolok, amelyek ennek szükségét érzik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ez Danoka asszony következik. Uh, chair, uh, last, the last speaker, I'll try to be brief. I... Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok rövid lenni, csak uh, azon a vonalon szeretnék haladni, amit uh, Ill úr és Keller asszony is követtek az alapokkal kapcsolatban. Ha jól hallottam, az elképzelés az az, hogy csökkentsék az alapok számát, pedig négy szolidaritási alap volt. Én azok között voltam, akik nem szerették, elnézték a tulajdon megosztottságot, én kisebbségben voltam ezzel. Nem szerettem volna, lett volna külön esélyegyenlőségi testület, mi azt szerettük volna, hogyha ez az ügynökségek, az alapvető jogok ügynökségéhez tartozna, hogyha túlságosan általános testületeink, szerveink vannak, illetve alapjaink vannak, akkor bizonyos kérdéseket nem lehet majd lefedni. Például, hogyha négy részre osztjuk a szolidaritási alapot, akkor az azért történt, hogy nehogy elfelejtsünk valamit. Most hogyan tudnak érvelni az önök álláspontja mellett, az ellentétes álláspont mellett? Végeztek-e tanulmányt, elemzést ezzel kapcsolatban, hogy megvédjék az önök álláspontját? Előkészítik ezt, vagy hogy állnak a dolgok? Before I give the... Mielőtt megadnám a szót a főigazgatóknak, én is eh, szeretnék egy-két megjegyzést hozzáfűzni a vitához. De ahogy láthatják, néhány képviselő tagja a SURE szakbizottságnak is, és különböző érvekkel állnak elő, amelyeket felhasználtunk ebben a vitában. Egyértelmű, hogy több forrásra van szükség ezen a területen, A parlament egyik eh, nagy harca az az lesz, hogy az elkövetkező több éves keretben több eh, forrás jusson ezekre a területekre, mert egyértelmű, hogy a 2020-as stratégia és ennek a végrehajtása a Stockholmi program, a Stockholmi program akcióterve plusz eh, forrásokat igényelnek, vagy akár a mostani válságok is több forrást igényelnek. A bizottság szövetségesen lehet az Európai Parlamentnek abban, hogy nagyobb forrásokat lehessen elérni a következő pénzügyi keretben. Az európai hozzáadott érték ez többször megjelent a vitában, ezt is említette, ez hasznos érv lehet. Ez egy jó érv, hogy valamit európai szinten jobban végre lehet hajtani, és ez egy hozzáadott érték. Minden ilyen egyetértünk abban, hogy nagyobb eh, rugalmasságra van szükség, két pillérre rendszerre van szükség, és nem szabad, hogy túlságosan bürokratikus, támogatási rendszer legyen. Én ezt személyesen támogatom. Olyan támogatást szeretnék, amely inkább eredményorientált, és a hatékonyságot keresi. Mi azt szeretnénk megnézni, hogy hol lehetségesek szinergiák, hol lehet jobban koordinálni a külső dimenziót több kollega is említette. Ha már biztonságról beszélünk, akkor a külső dimenzió nagyon fontos. A hármas, négyes fejezetről beszélünk, az EU, mint globális szereplő, illetve ezek a források. Szeretném megkérdezni azt, hogy mi a helyzet a koordinációval, és milyen fajta koordinációs szinergiákat látnak, és hogyan lehetne ezeket létrehozni a következő több éves pénzügyi keretben. Beszéltünk a válsághelyzetről, a sürgősségi helyzetekről elég sokat. Tehát úgy vélem, hogy ezzel is foglalkozni kell. Az állampolgárok uniójával kapcsolatban a megosztás egyértelmű, de van itt egy súlyos ö, gond. Ezzel a 2020-as stratégia, 2020-as stratégia minden politikát lefed, a Stockholm programot is, ezért ezeket össze kell kötni valahogy, és többet kell ezen az aspektuson dolgozni. Köszönöm szépen! És megkérem most arra, hogy szóljanak hozzá mindehez. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket, és még akkor is, hogyha elég előre alatt állapotban van mindez, lesz egy konferencia április 8-án, tehát ez is egy lehetőség arra, hogy még részletesebben megvitassuk ezeket az aspektusokat, nem csak az Európai Parlamenttel, akik gerincét képezik ennek a meghallgatásnak, hanem számos nemzetközi szervezettel, tagállami képviselővel. Egy konzultációs dokumentumot is közreadtunk a websájtunkon, vasárnap ér véget a konzultációs folyamat, ebből is információkat szerzünk be. És megismétlem, kész vagyok arra is, hogy kisebb szemináriumokat is szervezzünk ezen témával kapcsolatban. Ahogy mondtam, a folyamat keretén belül, amit a bizottság most tervez, annak során először is a költségvetést nézzük át, utána pedig megvizsgáljuk azt, hogy a válság idején mire is van szükség, mik a prioritások, és mit lehetne jobban tenni Európai Uniós szinten. A források szintjéről is dönteni kell. Ebben a vitában gyakran megkérdőjelezik az Európai Unió tevékenységének hozzáadott értékét, azonban ilyenkor figyelembe kell venni azt is, hogy mi lenne annak az ára, hogyha nem lenne EU. Elég nagy magas ára lenne annak, hogyha az EU nem tenne semmit. De minden esetre ebben a kontextusban az Európai Parlament nagyon aktív szereplő lehet, a tagállamoknak van ereje, de az Európai Parlamentnek is. Tehát mit tehetünk ebben a kontextusban? Nem tértem ki alapvető kérdésekre, mert ez a mi hatáskörünkön kívül esik. Utolsó pontként, ami ránk vonatkozik, nézzük meg az intézményi keretet. A Lisszaboni szerződés szinte már befejezte azt a folyamatot, amit mi közösségesítési folyamatnak eh, hívtunk. Ez az együttdöntési eljáráson keresztül történő elfogadást jelenti. Az Európai Unión belül nagyon sok felelősségünk van, nem csak a szomszédsági politika kapcsán, ezt is figyelembe kell venni A specifikus kérdésekre rátérve Álvaro úr kérdése. Jelenleg az európai szomszédsági politika nagy része számos kérdéskörre kihat. Most, hogy ezt érdemes -e belehelyezni egy új fejezetbe, vagy másikra ezt felhasználni, ez természetben a módszer kérdése. Amit tudok, az az, hogy a pénzeket sokkal szisztematikusan kell a célkötözésekhez kötni. Most az egyik fejezetbe, vagy másik fejezetbe helyezzük ezt, ezt meg később kell eldönteni. Ha jól tudom, elolvastam Gariga úr jelentését, de hosszan beszélnek a pénzügyi struktúráról, ami ugyancsak felosztható lenne külső, illetve belső részre, ennek is lenne értelme, hiszen így jobban létre lehetne hozni interakciókat a különböző politikák között. Uh, uh, this policy needs, and therefore I can't but agree. Ami Keller asszony kérdését illeti a megosztott kezeléssel kapcsolatban, Én azt szeretném, hogy több megosztott kezelés legyen, de nem ugyanígy, mert eh, akkor az alapokat is közösen kezelnénk. A régi módon igazából csak azt jelentette, hogy közösen osztottuk ezt eh, el, azonban az EU célkitűzései nem annyira láthatóak így. Sok mindent tettünk, de senki nem tud erről, azért, mert ezek nem kötődnek pontosan a célkötőzésekhez. Pontosan ezért ki kell terjeszteni. Ezt már úgy vélem, hogy egy másfajta kapcsolatra van szükség a tagállamokkal is. Because I think that the external action basically should... Külső fellépésünket annak kell meghatározni, hogy mit kívánunk tenni. A közös megosztás a külső fellépés kapcsán ennek az a legfontosabb, hogy elkerüljük a fragmentációt. Hol legyen a külső fellépés költségvetése? Ebben a tema- ez a tematikus program el fog tűnni. Ennek el kell tűnnie, mert a migráció és a fejlesztés egy olyan kérdés, amely So therefore it's not because... a fejlesztési politikához kötődik. Itt azonban az eszköztár túlságosan bonyolult. Itt mindenképpen a saját belső politikáikra kell koncentrálni, és ezt kompatibilissá kell tenni. Nem szeretnénk konfliktusokat előidézni. Ezért számomra a legfontosabb az az, hogy a a helyzet nem kielégítő, mert csak fejlesztési eszközeink vannak, meg kell tartani a fejlesztési eszközöket, de ezeket ki kell egészíteni olyan eszközökkel is, amelyek nem a fejlesztéshez kötődnek, de amelyekkel előrébb vihetjük a politikáinkat, és ezekkel kiegészítetnénk a külső fellépésünket. Harmadik kérdés a két pilléres rendszerre vonatkozik. Először is az egyszerűsítés nagy előny, mert a négy öt jogi alap helyett csak egyformán tudnánk elközdeni, elkötni a pénzeket és megosztott kezelés lenne, és már ez önmagában egy nagy erőlépés lenne. Ezen kívül, hogyha jobb lenne megnézni a szinergiákat is, mert a valódi életben nem vertikálisan tekintenek az alapokra, hogyha az integrációra gondolunk lokális szinten, és valószínűleg tudják, hogy sok mindent kell még tenni, hogyha cekrizekről beszélünk, akkor összeköthetjük a lakhatást, a nyelvtanítást, a szakképzés erősítését, vagy a szolidatás képítését egy adott közösségben, ezt mindet jobban lehet kezelni, hogyha egy integrált eszközzel rendelkezünk, és hogyha képesek leszünk eh, ezeket eh, támogatni. Akkor should be easier in order to, to treat these, these uh, synergies and these complementarity. Akkor látni kell a valóságot és a támogatás kapcsán, és ehhez koordináció kell. Buzutil úr. az 1%-os maximum összeget illetően szerintem ez nem elegendő, de nem mondhatom azt, hogy 10%-ra van szükség. Meg kell alapodni ebben még a célkitűzések, mik ezeknek a hozzáadott értéke, és szerintem növelni kell a pénzösszegeket. Látni kell, hogy mik, mik a célkitűzések, mik a prioritások, és mik az eszközök. Tehát a prioritások és a víziók nagyon fontosak. de majd meglátjuk, hogy meddig mehetünk. A Stockholmi program mód figyelembe vettük, de nagyon fontos az időtartam is. Ez ez a pénzügyi keret végére kellene véget érnie, tehát meg kell nézni, hogy mit teszünk, mit fogunk tenni, és hogyan le, mi az a növekvő kompetencia, amivel az EU rendelkezik. A Stockholmi program az fontos, de azt is előre kell jelezni, mi fog történni még ügynökségek. Egyetértek um, önnel. Örülök annak, hogy az Európai Parlament állást foglalt uh, a frontex kapcsolatban, és hogy uh, azt ajánlották, hogy jobban el kell látni erőforrásokkal, de amit én szeretnék az az, hogy legyenek olyan ünökségek, mint a Frontex uh, és az ASRO, és ezek sokkal szisztematikusabban mm, működjenek közre abban azokban a politikákban, amelyekről döntünk. Szisztematikus krízissel nézzünk szembe, olyan országokat kell támogatni, amelyek nem csak rövid távon nem képesek, mint például Görögországban a válság. Tehát ezeket, ezeket az országokat szisztematikusan kell támogatni, hogy fent tudják tartani a külső határokat. Szerintem egy ilyen programot rá lehetne bízni a Frontexre, ez is sokkal inkább fenntartható lenne. A visszatérítési programok, ez is, ezt is lehetne támogatni a megerősített együttműködéssel. Tegyük ezt úgy meg, hogy az Európai Unióban a fragmentációt csökkentsük, látni kell azt, hogy az Unió mit tesz, és nem csak egyes tagállamnak kell fellépni tehát sokkal inkább láthatóvá kell tenni az Európai Unió hozzáadott értéket. The Union is a service of the Commission. Sometimes is an agency, but it's the European Union which is delivered. Az Európai Unió az, amely az eredményeket eléri, és ezt kell kifejezni. A sürgős esetek, és ugyanilyen fontosak. How to work member states which are not able to, uh, uh to, to uh, use funds? Well, uh, yes, this is igen, az eddig élmények nem voltak kielégítőek azzal kapcsolatban, hogy nem, hogyan közötték el az összegeket, nem csak Görögország esetében, tehát bizonyára probléma van valahol. Elmondhatom önnek, hogy Görögország jó társaságban van, mert a másik tagállam, amely ugyanilyen gond van, az túlságosan bürokratikus és fragmentált, Számos ötletet adhatok arra, hogyan lehetne rugalmasabbá tenni az eszközöket, amelyek nem eszköz, amelyek nem rugalmasak, de lehetnének ezek sokkal hatékonyabbak is. Az értékeléssel kapcsolatban meg... On the, the, um... megtesszük mindent ezekkel kapcsolatban. A menekült ügyel kapcsolatban próbáljuk kombinálni az eddigi tapasztalatainkat. az eljárások nem felelnek meg a patikai realitásnak, és ezen kívül plusz tanulmányt is végezünk azért, hogy megfelelő értékelést kapjunk. Az értékelés kicsit később jött létre, mint maga a javaslat, tehát nem tudtuk mindent figyelembe venni, amelyek hasznosak lennének, de hajlandóak vagyunk arra, hogy megosztjuk ezt a parlamenttel, de értékeljük ezt, és nem csak légből kapott elképzelésekről van szó, ez mind bizonyítékokon alapul. Utolsó pontként elnök asszony felemetette azt, hogy más alapokkal is kell dolgozni a belügyi alapokon kívül. Ez nagyon fontos hiszen sokkal inkább integráltabban kell együttműködnünk. A regionális alapok nagyon sok mindent tesznek, és erről nem is tudunk néha, gyakran ők sem tudják. Sokkal nagyobb szinergiákra van szükség, látni kell azt, hogy mit tesz a regionális alap, illetve más alapok, és a külső kapcsolatoknál így az eredmény sokkal jobb lenne. Tehát megpróbálunk javaslatokat tenni arra, hogy együttműködjünk, ennek különböző módjai lehetnek, és azok a tárgyalások, amelyeket folytattam a kollégáimmal, az pontosan erre irányultak. Minden a problémákat is jobban le- meg lehet oldani, hogyha jobb az interakció. Tehát dolgozunk ezen, és azt mondhatom, hogy a parlament sokat segített már ebben. Köszönöm szépen, Lebály asszony. Köszönöm szépen. Vissza szeretnék térni egy-két kérdésre, különösen Buzutil úr megjegyzéseire az állampolgársággal kapcsolatban. Számunkra ez egy rendkívül fontos kérdés a jövőt illetően. És ahogyan ön is elmondta, Reding alelnök asszony ragaszkodik ehhez a témához. Valóban ennek a gondolatnak végig kell vonulnia a bizottság minden politikájában. Kérdés, hogy figyelembe vesszük-e ezt a gondolkodásaink sorános igen, ennek több aspektusa is van. Egyrészt. Az állampolgároknak ismernük kell a jogaikat, ez az állampolgárság alapja, és gyakran értékes dolgokat teszünk, de nem tudnak róla az emberek, nem tudják azt sem, hogy mik a jogaik, az sem, ezért annak arra sincs lehetőségük, hogy érvényesítsék a jogaikat. Ez tehát az első elem, tudatosítani kell a jogokat. A második elem, magát a politikát kell megvalósítani. Természetesen. Az igazságügy területén vannak olyan kisebb politikák, amelyek közvetlenül érintik az embereket életük során, születéstől halálukig, legyen ez az öröklés, a vállás, a házassági jogok kérdése. Ezek olyan eszközök, amelyek érintik az állampolgárokat mindennapi életükben. Illetve ott van a, a határon átnyúló mozgás kérdése is. Tehát az igazságügyi politikák területén az embereket konkrétan érintő dolgokat tehetünk, meg akarunk győződni arról, hogy ezek a politikák valóban meg is valósulnak a tagállamokban. Második kérdése arra vonatkozott, hogy a stokholmi programot figyelembe vesszük-e. Nos, természetesen egy példát is adnék erre. Ez pedig az Európai Ügyész hivatalának felállítása, ez benne van a Stockholmi programban, természetesen ez időt vett igénybe, és az eljárás utolsó szakaszában vagyunk a következő pénzügyi időszakban. Természetesen tudjuk, hogy ez pénzbe fog kerülni, és természetesen ezt is fontolóra kell vennünk, akkor, amikor a következő pénzügyi tervről beszélünk. Elnök asszony a szinergiákat említette. Nos, ezt nagyon fontosnak tartjuk, és természetesen, amikor az állampolgárságról van szó, akkor természetesen ez kapcsolódik nagyon sok politikai területhez. Kapcsolódik a törvények megvalósításához, részben ez a feladatunk, de kapcsolódik az információ szolgáltatáshoz is Szorosan együttműködünk a kommunikációs főigazgatóságon dolgozó kollégákkal, és nagyon sokat gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet szinergiákat létrehozni. Sok példát említhetnék. Megpróbálunk szorosan együttműködni tehát a kollégáinkkal. Korábbi munkám során a kommunikációval foglalkoztam, például az innováció területén, ez is összefog nagyon sok szakpolitikai területet. Ezt látjuk az egységes piacon, ezt látjuk a, az állampolgárság témájában. Egyértelmű, hogy nagyon nehéz, illetve majdnem lehetetlen az, hogy egy-egy főigazgató ö, külön egymaga dolgozzon izolálva a többiektől. Tehát valóban a szinergiákat nagyon komolyan fontolóra kell venni. Ezeket a kérdéseket integráljuk a munkaprogramunkba, illetve a költségvetésünkbe is, a, és a, abba a költségvetésbe, amely az állampolgársággal és az igazságszolgáltatással foglalkozik elnök. Köszönöm szépen ezt a kimerítő hozzászólást, kimerítő előadást, jó érvekkel fegyvereztek fel bennünket a Sure Bizottság munkájához. Azt hiszem, hogy egyéb kérdések nincsenek a napi renden, mindenkinek jó hétvégét kívánok. Április 11-12-én találkozunk legközelebb, és ezzel berekeztem az ülést.